Okay, good morning everybody. Jó reggelt kívánok mindenkinek. És most áttérnék svéd nyelvre. Kérem, hogy mindenki tegye fel a fülhallgatóját. Hej allihopa och välkomna till eh, det sista utskottssammanträdet eh, innan sommaruppehållet. Eh, och vi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 informálni önöket arról, hogy holnap, hogy holnap 9 órakor Leila Sana, aki törökországi kurd, itt lesz velünk holnap, és az, az Emberi Jogi Bizottsággal közösen lesz egy találkozó, a mi bizottságunknak van egy kezdeményezése, és remélem, hogy holnap reggel, amikor Leila Szána itt lesz, sokan lesznek a képviselők közül is. Holnap, tehát reggel a törökországi emberi jogi kérdésről lesz szó. Most pedig áttérünk a napirendünk fő témájára, a négyes napirendi pontra, a ciprusi elnökséggel való eszmecseréről van szó. Nagy örömmel üdvözlöm a ciprusi elnökség tagjait. Nagyon nagy érdeklődéssel várjuk mindazt, amit elmondanak majd. Cipruson jó magam is jártam egy delegációval, nagyon szép az önök országa, szép ez a sziget, és nagy örömmel fogjuk hallgatni mindazt, amit elmondanak majd a ciprusi elnökség munkájával kapcsolatosan. az egyenlőséggel kapcsolatos kérdések, ahogy tudják, alapvető kérdések e bizottság számára. Természetesen a nők ellen elkövetett erőszak szintén egy olyan téma, amelyel foglalkozik a bizottságunk. Biztos, hogy nagyon pozitív lesz az eszmecserénk az elkövetkezendő hat hónapban a ciprusi elnökséggel. Először is szeretném a minisztereknek megadni a szót. Mindegyikük 20, nem, mondja az elnök, összesen 20 percet kap a két miniszter. Önökre bízom, hogy hogyan osztják be ezt az időt. És akkor a beszámolók után majd a kérdések következnek. Először a koordinátorok frakcióelnökök és más tagok is részt vehetnek ebben a vitában. Még egyszer nagyon szívesen üdvözlöm Önöket, mindkettőjüket, köszönöm szépen, hogy itt vannak, most pedig megadom Önöknek a szót, nem tudom, hogy ki akar kezdeni Önök közül. Köszönöm szépen, elnök úr! nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önöknél. A ciprusi elnökség elismeri az Európai Parlament megerősített szerepét, amely nagyon fontos szerep az európai növekedés szempontjából is. Az egyenlőség egy alapvető jog Európában, és Cipruson úgy szintén éppen ezért az esélyegyenlőség, egyenlőség számunkra is az egyik alapvető téma. Fontos az európai paktum is, a nők és férfiak közötti egyenlőség megvalósítása érdekében. Ciprus teljes mértékben megszándékozik valósítani a pekingi nyilatkozat főbb elemeit annak érdekében, hogy megerősítsük az esélyegyenlőséget a társadalmainkban. A 2020-as stratégia is kimondja azt, hogy a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség az egyik alapvető követelmény a különböző nyilatkozatok, dokumentumok megvalósítása terén, a szakmai és a családi élet összeegyeztetése, a foglalkoztatással kapcsolatos esélyegyenlőségek, mind ezek azok a témák, amelyek az élet minden területén fontosak, mind nemzeti, mind pedig európai szinten. Minden érdekelt felett az európai intézményeket is be kell vonni ebbe a munkába. Ahogy tudják, 2011-ben Dániával együtt Ciprus elfogadott egy közös nyilatkozatot, amely tartalmazza a prioritásokat annak érdekében, hogy az esélyegyenlőséget megerősítsék a trojka között, tehát a 18 hónapra vonatkoztatva. Az önök bizottságával kapcsolatosan szeretnék szólni a nők ellen elkövetett erőszakról, a nők és a férfiak egyenlő részvételéről a vállalati felállásokban, tanácsokban, 2014-2020-ra vonatkoztatva is szólok majd a programokról, az európai ö, intézményekkel kapcsolatosan. A nők ellen elkövetett erőszakról szeretnék először szólni. Fontos a nők méltósága, véget kell vetni az erőszaknak. Három prioritást határozott meg a bizottság programja annak érdekében, hogy véget vessen a nők ellen elkövetett erőszaknak. A tanács ezt a kérdést prioritásként kezeli, és azt kérte, hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak, eh, mellesleg ezek benne foglaltatnak az Európai Paktumban a 2011-2020-as évekre vonatkozóan a, fel kell mindenképpen szólni a nők ellen elkövetett erőszak ellen, és minden stratégiát ki kell dolgozni annak érdekében, hogy ez megvalósuljon. Mellesleg egy európai évet is kijelöltünk ebben a témában a tanács, rendszeresen konzultál a parlamenttel, a különböző szociális kérdésekről és minden olyan kérdésről, amelyek a nők védelmével kapcsolatosak. Nagyon fontosak ezek a kérdések az európai polgárok számára is, már csak azért is, mert egy keretet kell biztosítani az áldozatok védelmére, a határokon átnyúló erőszak terén. A ciprusi elnökség eh, felismerte mindennek a fontosságát, eh, és elősegíti az áldozatok védelmét a tanácson belül is. A pekingi akcióprogram eh, értelmében a ciprusi elnökség foglalkozik a nők ellen elkövetett erőszakkal, a különböző szolgálatok, foglalkoznak a családban elkövetett erőszakkal is és az esélyegyenlőséggel. A tanács és az Európai Parlament egyetértenek abban, hogy nagyon nagy szükség van fellépni a nők ellen elkövetett erőszak ellen. A DAFNE program nagyon jelentős szerepet játszott ezen a területen, a nők elleni témákkal foglalkoztunk, a nők kereskedelme ellen felléptünk, az áldozatok védelme is biztosított az adott irányelvben. A ciprusi elnökség foglalkozni fog az áldozatok védelmének a témájával, a családban elkövetett erőszakkal és a megfelelő intézkedéseket szeretné megvalósítani a pekingi akcióprogram fényében. A nők ellen elkövetett erőszak elleni harc prioritás kell, hogy élvezzen, és a ciprusi elnökség támogatni fogja egy olyan straté- európai stratégia hosszú távú kidolgozását, amely figyelembe veszi a különböző csoportokat, a férfiakat is, a női szervezeteket és más érdekelt feleket, NGO-kat, és így tovább. Elő fogjuk mozdítani, elő fogjuk segíteni 2015-re ezt a tevékenységet, és 2015 lesz az az év, amely a nők elleni erőszak fellépésének éve lesz. A különböző vállalati tanácsokban is a megfelelő intézkedéseket támogatjuk. A nők általában, akik diplomában rendelkeznek, alulfoglalkoztatottak, mind az állami, mind pedig a magánszektorokban a vállalati tanácsoknak mindössze 4 százaléka nő, a vezetőknek pedig mindössze 3 százaléka a nagyobb vállalatoknál. Ami a stratégiát illeti, amely a férfiak és a nők egyenlőségével foglalkozik. A bizottság eh, ezzel kapcsolatosan kimondta azt, hogy eh, szembe kell nézni ezzel a kérdéssel. Reding asszony is elkötelezett abban, hogy a vállalatoknál 2015-ig eh, sokkal több női vezetője legyen, 2020-ig akár 40%-ra fel kell emelni ezt az arányt. A csak belül a foglalkoztatási, egészségügyi, szociális miniszterek szintén arra sarkalják a vállalatokat, hogy javuljon a helyzet ezen a területen, mármint hogy sokkal több nő, több nő dolgozzon a vállalati tanácsokban, vezetőségekben. Különböző intézkedéseknek kell megszületniük ennek érdekében. A vita során a bizottság egy konzultációs eljárást indított el, és május 28-án lezárult ez a folyamat. A bizottság jelenleg tanulmányozza azt, hogy milyen intézkedéseket lehet javasolni, milyen jogalkotási ajánlásokat tehetnének annak érdekében, hogy a vállalati vezetői tanácsokban sokkal több nő dolgozzon. Ezzel kapcsolatosan mi is az üzenet. A tanács támogatja azt, hogy a döntéshozatali szinteken minden területen biztosítva legyen a megfelelő egyenlő jog a nők és a férfiak számára. A pénzügyi, szociális lehetőségek növelése, a piacon való részvétel, a jobb intézkedések mind elősegítik ezt a folyamatot a nőknek, sokkal több lehetőségre van szükségük, és jelenleg nem így van. Jelenleg egész egyszerűen az emberi erőforrásokat elpazarolja Európa ezáltal. Sokkal nagyobb lehetőséget kell nyújtani a nők számára. A februári EBSCO ülésen is volt már erről szó. Mindenképpen javítani kell a döntéshozatali szinten a nők és a férfiak arányát. Ahogy tudják, a tanács amellett van, hogy egy jogalkotási állásfoglalás szülessen, már csak azért is, mert ugye jogalkotó és olyan javaslatok javaslatokra vár a bizottságtól, amelyeken dolgozhatna majd. 2009-ben, amikor elkezdődött a mm, gazdasági válság, kidolgoztuk a 2020-as stratégiát is, és a tanács számos intézkedést hozott, amelyeknek az a célja, hogy megerősítsék a gazdasági növekedést, a foglalkoztatást, és 2010 után a Lisszaboni szerződés értelmében járjanak az esélyegyenlőség alapvető fontosságú, lényegbe vágó fontosságú minden ö, olyan területen, amely területen fontos az európai kohézió, a ö, szociális kohézió, a foglalkoztatások ö, számának növelése, a gazdasági növekedés, a versenyképesség, a kielégítő versenyképesség, de természetesen a demográfiai kihívásoknak is meg kell felelni. Mi a jelenlegi helyzet? A gazdasági életben sokkal nagyobb esélyegyenlősége van szüksége a férfiak és a nők között. 2020-ig. Ez az egyik fő célkitűzése a stratégiának, sokkal nagyobb arányban kell részt venniük a nőknek a különböző szakmákban. A bizottság munkadokumentumában amelynek az a címe, hogy haladás a nők és a férfiak esélyegyenlőségében. A nők és a férfiakkal foglalkozik az arányokat illetően, természetesen annak érdekében, hogy a 2020-as stratégiát meg lehessen valósítani, a férfiak és nők közötti esélyegyenlőséget alapvetően biztosítani kell. Arról is szeretném önöket biztosítani, hogy az esélyegyenlőséget azonban nem kell úgy tekinteni, mint egy gazdasági terhet. Ez egy sine qua non alapkövetelmény minden polgár számára, és a polgárok hozzá is járulhatnak ehhez az egész folyamathoz. A jelenlegi gazdasági válság helyzetben fontos tehát integrálni az esélyegyenlőséget is ebbe a stratégiai folyamatba. Ami pedig a a több éves pénzügyi keretet illeti, a 2014-2020-ra vonatkoztatva. A DAFNE program, amelyet a tanács és a parlament együtt dolgozott ki, eh, és amelynek az a célja, hogy a nők elleni erőszak ellen fellépjen. Eh, tehát ez a program 2013-ban eh, lezárul, és jog, egyenlőség, 2014-2020-ra egy új programot dolgoz ki. 2012-ben a tanács már elfogadott egy általános, de részleges megközelítést, egy rendelet javaslatra vonatkoztatva. Itt két aspektust emel ki, a nemek kérdését, valamint az áldozatok védelmével kapcsolatos kérdéseket a nők, elleni erősz, e, nők ellen elkövetett erőszakról is szól. A Daphne programot mindenképpen folytatni kell annak érdekében, hogy tudatosodjon ez a probléma, ezek a kérdések tudatosodjanak az emberekben a különböző áldozati, áldozatok problémája, a gyermekek, a fiatalok, mint áldozatok, a nők és a férfiak közötti egyenlőség továbbra is prioritás kell, hogy maradjon a költségvetési csökkentés ellenére. A ciprus elnökség emellett áll ki, és felveszi a harcot a nők ellen elkövetett erőszak ellen, az áldozatokat védi, a családban elkövetett erőszak ellen is. A főbb célkitűzések kell mindenképpen hozzá kell járulni ahhoz, hogy az esélyegyenlőséget fejleszünk, növeljük, és felvegyük a harcot a nemek alapú megkülönböztetés ellen, és tudatosítsuk ezeket a kérdéseket a polgárokban. Az európai intézmények fontos szerepet szándékoznak játszani, mind abban, ami a pekingi akcióprogrammal kapcsolatos tevékenységek nyomon követését illeti. Világválság van, tudjuk, mindenhol csökkentik a költségvetéseket, és a le kell csökkenteni 5%-kal például az Esélyegyenlőségi Intézet dolgozóinak is a számát. Az esélyegyenlőség igenis egy olyan téma, amely mellett elkötelezte magát mind a tanács, mind pedig a parlament a statisztikák, a megbízható statisztikák az esélyegyenlőség területén nagyon fontosak. Az Európai Unió létrehoz egy olyan központot, amely foglalkozik ezzel a témával, és ennek az intézetnek, ennek a központnak a szerepét nem lehet megkérdőjelezni, még a válság idején sem. A ciprusi elnökség nagyon hálás az együttműködésért, a, melyet az esélyegyenlőségi intézettel alakított ki, ami a különböző akciókat illeti, amelyeket a ciprusi elnökség tervez. Szeretném elmondani önöknek azt, hogy meg fogunk szervezni egy európai konferenciát, egy magas szintű konferenciát, amelynek a témája a családban elkövetett erőszak, európai szintű téma ez. Nikoziában lesz ez a konferencia, november 8-án és 9-én ebben az évben, és reméljük azt, hogy a, az önök bizottságának elnöke is eljön majd, és elmondja a véleményét a kérdéssel kapcsolatosan. Egy magas szintű bizottság fogja tanulmányozni a mainstreaming témát, a nemek közötti kapcsolatok témáját, az esélyegyenlőséget. Tehát a ciprusi igazságügyi minisztérium fogja ezt a két konferenciát megszervezni, majd a kolléganőm mondja el a részleteit ezeknek a konferenciáknak. Végül pedig zárásképpen el szeretném mondani azt, hogy mennyire fontos a ciprusi elnökség számára az, hogy együttműködjön az Európai Parlamenttel, a mi soros elnökségünk szemesztere során. Köszönöm szépen hogy meghallgattak, és megadom a szót a kolléganőmnek, és természetesen rendelkezésre állok a válaszadásban. Elnök úr, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy önöknek beszámolhatok a hat é- félévi elnökségi program, féléves elnökségi programról. Nagy örömömre szolgál ez a lehetőség az igazságügyi eh, minisztérium eh, prioritásairól, a ciprusi elnökség prioritásairól beszámolhatunk, amely eh, kulcsfontosságú az európai jövő szempontjából. Ezért nagyon fontos számomra, hogy itt lehetek, és hangsúlyozhatom, hogy milyen fontosnak tartom az önökkel való együttműködést ezekben a fontos témákban. Volt már lehetőségünk a ciprusi elnökség programjáról tájékoztatni, és a ciprusi nemzeti helyzet állásáról a nemek közötti egyenlőség területén. Az elnökség során remélem, hogy lehetőségünk lesz önöket fogadni Ciprusban. Nagyon hasznosnak találtam azt az ülést, amelyre már sor került. Szeretnék rámutatni, hogy a ciprus elnökség nagyon fontosnak tartja az együttműködést az Európai Parlamenttel, és fontosnak tartjuk az Európai Parlament hozzájárulását a munkánkhoz, annak érdekében, hogy magas életszínvonalat biztosíthassunk minden európai állampolgár számára. Az Európai Parlament fontos szerepét játsza, hogy már 2011. novemberében elkezdtük felvenni a kapcsolatot az európai parlamenti képviselőkkel. Találkoztunk Gustafsson elnök úrral, valamint a politikai frakció koordinátoraival. Ezek a megbeszélések nagyon hasznosak voltak. Tájékozottunk a parlament álláspontjáról számos olyan területen, amelyel foglalkozni fogunk a ciprusi elnökség során. Európa számára nagyon nehéz időszak elé nézünk. Nehéz lesz az időszak az elnökség és a tanács szempontjából is. Nagy nyomás nehezedik mindenkire, a tagállamra is. A szociálpolitika területén, a foglalkoztatás politika területén nagyon nagyok a tétek a válság miatt és ez nagy nyomást, feszültséget okoz a nemek közötti egyenlőség területén is. És ennek ez jelentős hatást gyakorol a nőkre és a női munkavállalók nagy tömegére. Sokan csak határozott munkaidejű ideiglenes szerződéseket kapnak, nehezebb összeegyeztetni a családi életet a, a munkahelyjel, bizonytalanabb a munkahelyük. Ezért eh, politikánk eh, középpontjában a nők és a férfiak közötti tökéletes egyenlőséget az Európai Szerződés által garantált egyik alapelvet helyezzük. Rendkívül fontosnak tartjuk az igazságosság elérését a népességünk eh, számára, Azért, hogy az Európai Unió versenyképes és innovatív unió legyen. A nők helyzete az elmúlt négy, néhány év során javult, előrelépésről adhatunk számot azt illetően, hogy a nők mennyire jutnak hozzá a munkához. A nők képzettsége magasabb, mint a férfiaké, és fontos szerepet játszanak a gazdaságban, a társadalomban és a politikában, tehát történt előrelépés, ugyanakkor ez még mindig messze van a teljes egyenlőség céljától. Továbbra is megfigyelhető a diszkrimináció számos területen, ideértve a munkaerőpiacot, a nőknek továbbra is problémát okoz, hogy munkát szerezzenek, munkát találjanak, és azt meg is tartsák. A bérszakadék továbbra is megfigyelhető a munkaerőpiacon. A nők részvétele a politikai életben és a döntéshozó pozíciókban továbbra is alacsony szintű. A legtöbb háztartási munkát továbbra is a nők végzik el, és az ideiglenes munkahelyek többségét is a nők töltik be. Ez azt jelenti, hogy nagyobb a kockázat az esetükben a perifériára szorulásának, alacsonyabban fizetett, rosszabb munkakörülményekkel rendelkező munka, munkákat töltenek be, jobban kivannak téve az emberkereskedelemnek és az erőszaknak. A rendelkezésre álló jogszabályok az egy, nemek között egyenlőség területén az egyenlőség kitű, elérését tűzik tűzték ki célul. Azonban, és az az Európai Parlamentről is, e, e, európai szintről is elmondható, azonban a jogszabályok meglétő magában nem elegendő. Minden tagállam számára fontos, hogy biztosítsák a meglévő jogszabályok tökéletes alkalmazását, és megfelelő hatékony mechanizmusokat kell életbe léptetniük a jogszabályok betartatása érdekében. Ezt úgy érhetjük el, hogy folyamatosan harcolunk a sztereotípiák ellen. Oda kell figyelni a gyermekekről való gondoskodásra is, hogy a nők az élet minden területén részt tudjanak venni. Ez hozzájárul a jobb Európa építéséhez. Ezt az üzenetet kívánjuk átadni, és Szeretnénk felépni a kirekesztés ellen, a szolidaritás elvét szem előtt tartva. Jobb jövőt kívánunk építeni a jövendő generációk számára, és teljes egyenlőséget szeretnénk biztosítani jövőben a férfiak és a nők között. A kollégám az igazságügyi beszámolt arról, hogy az elnökség, Ciprus elnökség alatt milyen témákra fogunk összpontosítani. Szeretném még mege, megemlíteni, hogy a nők elleni erőszak minden formája ellen szeretnénk fellépni. Európában nagyon gyakran a munkahelyi egyenlőségre figyelünk leginkább, ez persze helyes, mert a munkaerőpiaci egyenlőség alapvető fontosságú, ugyanakkor az erőszak, amelynek sok nő továbbra is ki van téve, elfogadhatatlan. Ezért a ciprusi elnökség újra napirendre kívánja tűzni ezt a témát, és szeretne hatékonyan hozzájárulni, hogy harcoljunk ez ellen a jelenség ellen ezért a pekingi platform indikátorait szeretnénk igénybe venni, és az áldozat támogatási szolgáltatás egy fontos célunk. Ezt szeretnénk a lehető legjobban felhasználni, illetve a nemek közötti egyenlősséggel foglalkozó Európai Intézmény tanulmányát szeretnénk igénybe venni, ezen kívül szeretnénk fellépni a gyermekszegénység és a társadalmi kirekesztés ellen. Az idevágó tanácsi állásfoglalások alapján szeretnénk ezt a munkát végezni. Szeretnénk a gyermekeket nevelő, bérből és fizetésből élő családokat támogatni. E prioritás megvalósítása érdekében 2012. októberében egy elnökségi konferenciát szervezünk, amelyre meghívjuk Önöket. Egy másik prioritása a ciprusi elnökségnek a bérszakadék csökkentése. Ciprus nagyon érzékeny erre a témára, hiszen nálunk rendkívül magas, a legmagasabb ez a bérszakadék 21 százalék. Ennek oka, hogy a nők nagy hányada képzetlen, betanítatlan munkát végez. A bérszakadék jelentősége még magasan képzett szakmákban is megfigyelhető azonban. Tehát a nemek közötti ö, ö, bérszakadék nem szűnik meg, akkor sem, hogyha a nők képzett munkát töltenek be. Érdemes ezt a témát tovább tanulmányozni, és tovább dolgozni azon, hogy megoldást találjunk arra, hogy egyszer és mindenkorra vessünk véget ennek a jelenségnek. A ciprusi elnökség háromnapos kongresszust fog szervezni a bérszakadék témájában. Itt lehetőség lesz megvitatni a különböző kihívásokat a témában, ugyanakkor megfelelő gyakorlatok meghatározására, megfogalmazására is lehetőség lesz. És lehetőség lesz olyan gyakorlatok és eszközök kidolgozására, amelyek segítségével előmozdíthatjuk a nemek közötti egyenlőséget és a bérszakadék csökkentését. Ezzel kapcsolatban az, az Európai Parlament kiemelkedő jelentést készített az egyenlő fizetés, egyenlő munka témájában fogalmazott meg ajánlásokat. És szeretnék meghívni a parlamentet is erre a kongresszusra az állapotos és szoptató munkavállalók védelmére is kiemelt figyelmet szeretnénk fordítani. A ciprusi elnökség kiegyensúlyozott megoldást szeretne találni, olyan megoldást, amely védi az anyát, a gyermekét és a családot is. Ennek érdekében mind a tanácssal, mind pedig az Európai Parlamenttel szeretnénk együttműködni, annak érdekében, hogy közös ajánlásokat tudjunk megfogalmazni, hogy előre tudjunk lépni ebben a fontos témában. Az elnökség tovább dolgozik annak érdekében, hogy a jogszabályokat tovább javítsa, azokat a jogi eszközöket, amelyeken a lengyel és a dán elnökség is dolgozott már a kor miatti diszkrimináció témakörében. Ezt a témát tovább kell vizsgálni. Szeretnénk konstruktívabb együttműködést kiépíteni önökkel nagyon fontos szerepet játszik az Európai Unió annak érdekében, hogy az Unió minden állampolgárának az életszínvonala, életminősége növekedhessen. És ezért őszinte és nyitott mm, párbeszédet kívánunk folytatni az Európai Parlamenttel. Ezért szeretnénk megfelelően kiegyensúlyozott és mindenki számára elfogadható megoldásokat találni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Tack för det och eh, jag tackar jättemycket. Köszönöm szépen. Köszönöm Luka miniszter úrnak és Csarlambusz miniszterasszonynak a beszámolókat. Biztosíthatom önöket arra, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki már a vakációt várom. Bizonyára önöknek is jól fog esni egy kis szabadság a szeptemberi munkakezdés előtt. Köszönöm szépen a beszámolókat, és én is megerősíthetem, amit elmondtak, hogy önök valóban nagyon fontosnak tartják a nemek közötti egyenlőség kérdését, nagyon elkötelezettek e témák iránt, és e bizottság nevében is nagyon hálás vagyok ezért önöknek. Természetesen részt fogok venni az őszi konferencián, amelynek témája nők elleni erőszak. Most pedig a koordinátoroknak szeretnék szót adni. Kérdezem őket, hogy kérnek-e szót. Miután a koordinátorok hozzászóltak, a minisztereknek adok szót, hogy válaszoljanak a kérdésekre, utána pedig a bizottság többi tagjának lesz lehetősége kérdést föltenni, és a, ismét a miniszterek kapnak szót, hogy válaszoljanak. Tudom, hogy nagyon aktív ez a bizottság, önök nagyon elkötelezettek, sok a mondani valójuk. Úgyhogy mindenre tekintettel korlátozom a felszólalási időt, annak érdekében, hogy mindenki szót kaphasson, és időnk legyen még a válaszokat is meghallgatni. Úgyhogy tekintettel figyelembe vesszük a frakciók méretét is, és úgy látom a néppárt koordinátora még nincs itt, úgyhogy ők majd később kap szót, ezért Thomson asszony kap szót két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, miniszter asszony, köszönöm szépen, hogy bemutatták a ciprusi elnökség prioritásait a nemek közötti egyenlőség területén lenyűgöz az ambíciójuk, és azt hiszem, hogy valóban a legfontosabb területekre sikerült rámutatni. Elnézést, úgy tűnik, hogy minden nyelvre nincs tolmácsolás. Közben megoldódott a probléma. Köszönöm szépen! tehát nagyon lenyűgöző a programjuk, nagyon ambíciózus. Sikerült a legfontosabb területekre rámutatni, amelyekre valóban, amelyekkel valóban foglalkoznunk kell. Említették a versenyképes és innovatív uniót, ideértve a nők szerepét és a diszkrimináció elleni fellépést a munkaerőpiacon. Ez nagyon fontos az Európai Unió versenyképességének növeléséhez. Hogyha megnézzük az alapokat, akkor láthatjuk, hogy a nők elleni erőszak elleni küzdelem is rendkívül fontos, és ezt a harcot állandóan folytatnunk kell lankadatlanul. Csökkenteni kell a nők elleni erőszakot, amely valóban széles körben elterjedt minden tagállamban, az Európai Unióban. Nem mondhatjuk, hogy egyes tagállamok erőszakosabbak lennének, mint mások. Erről mindig beszélni kell, és fel kell lépni ellene. Én különösen szocialistaként a jól léte kérdését nagyon fontosnak tartom. Valóban ez eszköze a szegénység elleni harcnak. Ami a bérszakadékot illeti, rendkívül fontos ebben a pillanatban. Na mint tudják, pont most készítettünk egy jelentést itt ebben a bizottságban a bérszakadékról, mert újra szeretnénk a figyelmet a bérszakadékra irányítani. A 2006-ban foglalkoztunk ezzel, de továbbra is itt van ez a bérszakadék, és ezért, illetve létezik egy 2006-os irányelv, de most szeretnénk újra megnyitni ezt a témát, mert nem oldódott meg a probléma. Továbbra is küzdeni kell a bérszakadék ellen. Nagyon örülök, hogy ezzel foglalkozni kívánnak, és izgalommal várom az ezzel a témával foglalkozó konferenciát. Kíváncsi lennék, hogy pontosan mikor e, kerül erre sor. Mert tudják, hogy nagyon szoros a menetrendünk. Már most bele kell szervezni. Fontosnak tartom még az állapotos és szoptatós munkavállalók védelméről szóló irányelvet, ez nagyon kemény téma. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pávanova asszony következik három percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok röviden fogalmazni. Szeretnék gratulálni az elnökségnek a rendkívül ambiciózus programhoz, és az egyik nagyon nehéz kérdés erre a bizottságra számára ez a nők elleni erőszak. Már legalább három éve mandátumunk kezdete óta küzdünk, annélkül, hogy nagyon hatékony eredményeket értünk volna el. Ön szólt arról, hogy milyen stratégiát alkalmaznak, de a számunkra az a kérdés, hogy hogyan. Tehát egy kicsit hogyan lehetne felgyorsítani, hogyan lehetne motiválni a tagállamokat, a bizottságokat, és ugye azt is mondták, hogy szeretnék javasolni, hogy a nők elleni erőszak felszámolására legyenek rendezvények, de azt szeretném pontosan látni, hogy miről van szó. Az áldozatok jogai csomaggal kapcsolatban azt mondhatom, hogy nagyon jó kapcsolatunk volt, együttműködésünk volt a Tán elnökség ideje alatt, és nagyon jó tárgyalások voltak, és a az áldozatok, a bűncselekmények áldozatainak védelmében sikerült valami előrelépést elérnünk. Majd délután még erről lesz szó. De ott vannak az európai parlamentnek az ön elnöksége alatt hogyan fog tovább tárgyalni, és hogyan szeretnének együtt dolgozni a tagállamokkal. Vannak-e már ezzel kapcsolatos előzetes visszacsatolások a tagállamok részéről? És végezetül az utolsó kérdésem. Az Európa Tanácsnak a nők elleni erőszak egyezményével kapcsolatban vannak-e terveik, hogy az európai intézményeket ismételten arra ösztönözzék, hogy írják alá ezt a az egyezményt, és egy határozott álláspontot foglaljanak el ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen. És akkor most Cornelissen asszonyt hallgatjuk meg két és fél percben. Köszönöm szépen, én megpróbálok még rövidebb lenni, mert nekem magamnak is szaladnom kell sajnos, eh, hogy szavazzak egy másik bizottságban és miután ez az utolsó hét a szabadságok előtt, mindenki több bizottságban is igyekszik jelen lenni egyszerre. Ugyanakkor érdekelnek a válaszai, és ezeket én majd meg fogom kapni később. Tehát csak nagyon gyorsan és röviden. Említette az Európai Unió 2020-as stratégiát, és ahogy volt lehetőségem Haralambusz asszonynal beszélni már korábban, és azt mondta, hogy önök fognak foglalkozni a demokrácia és az érintettek bevonásának kérdésével is ebben a fél évben. Az érdekelne, hogy ebben mennyiben fog megjelenni a gender mainstream, tehát a nemekkel kapcsolatos probléma. És a 2020-as célkitűzések nagyon fontosak, és még fontosabb az, hogy ebben megjelenjen a nők egyenlőségének kérdése. Többek között a munkához való jog nagy mértékben fog ettől függeni, illetve a szegénység felszámolása, és nagyon sokan vannak, akik szegénységben élnek, de közülük is legtöbben nők. Tehát nagyon fontos vannak, akik teljesen függetleneknek tekintik magukat a, a nemi kérdésektől, tehát jó lenne, hogyha a fél év alatt a tanács vitát tudna folytatni, szervezni a tagállamokkal, és meg tudnának állapodni abban, hogy tulajdonképpen hogyan is nézzen ki ez az egész nők egyenlősége kérdése. Köszönöm szépen, mondja az elnök. nem láttam, hogy Kratasszony közben a koordinátort helyettesíti, akkor most megadom a szót három percre. Köszönöm szépen, elnök úr! Engedje meg, hogy megköszönjem a minisztereknek és a képviselőknek a, a ciprusi elnökség képviselőinek azt a, az eszmecserét, amit most itt szakbizottságunkban folytatunk. Számunkra ez rendkívül fontos, mert a nemek közötti egyenlőség kérdése az egyik prioritás számunkra, és önök foglalkoztak ezzel abból a szempontból, hogy elvek és célok és értékek, Európai Uniós értékek hogyan néznek ki. De fontos a fejlődés és a gazdasági kérdések szempontjából szempontjából és valamint a kohézió szempontjából. Három dolgot szeretnék felvetni. Rendkívül fontos számunkra, hogy biztosítsuk a nők részvételét a döntéshozatalban, és ez az üzleti életre is vonatkozik, és hogy az igazgató tanácsban is jobban jelen legyenek. Ez igazán prioritás. A miniszter erről szólt bizonyos mértékig, de nem említette a parlamentnek az ezzel kapcsolatos jelentését. Én magam is társszerző voltam ebben. Ez a jelentés ez részletezi, bemutatja a problémát, és stratégiákat is javasol a probléma leküzdésére. A stratégia nem egyszerűen arról szól, hogy kötelező előírásokat hozzunk, hogy a nőket vegyék be az igazgató tanácsokba, hanem ez a stratégia azt is jelenti, hogy a az emberi tőkét, az emberi potenciált úgy használjuk fel, hogy a nők megtalálják helyüket az igazgató tanácsokban. Tehát ne, anélkül, hogy különböző kötelező előírásokat hoznánk. Tehát a ezért fontos, hogy a parlament, a tanácsnak és a bizottságnak is olyan javaslatokat tegye. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban önöknek milyen az álláspontjuk. Említette, hogy vannak olyan országok, amelyek kötelező előírásokat szeretnének, míg vannak olyan országok, amelyek már meg is hoztak ilyen kötelező előírásokat, intézkedéseket. Ekközben más tagállamok pedig azt szeretnék inkább, hogyha lenne mozgástér, és a kormányok maguk dönthetnék el, hogy hogyan járjanak el. Azt viszont nem tudjuk, hogy Ciprusnak mi az elképzelése ezzel, mert ezt múlt júliusban fogadtuk el, és eh, azt kértük, hogy a szakbizottság hozzon egy éven belül eh, intézkedéseket, és most már itt van leelmúlt az egy év, tehát késedelemben vagyunk. Igazi előrelépés nem történt. Szerintem itt van a, az ideje, hogy a bizottság és a tanács irányába megismételjük a kérésünket, és ezért lenne fontos is eh, tudnunk azt, hogy önök mi, hogyan vélekednek erről. A másik dolog az pedig az igazságügy kérdés. Az igazságügyben már megvan az egyenlőség, de ezzel együtt szeretném, hogyha prioritásokról kapnánk tájékoztatást, illetve milyen stratégiát kívánnak vagy tudnak alkalmazni hogy a már meglévő jogszabályok jobban alkalmazásra, végrehajtásra kerüljenek. Európában egy egész komoly fegyvertár van, amik intézkedésekben jelennek meg, megvannak a különböző modellek, az Amerikai Egyesült Államok modelljét követjük, de azt látjuk, hogy az európai gazdasági modell tulajdonképpen még minőségileg magasabb rendű is, mint az amerikai. Ezért fontos, hogy az elnökség érzékeny legyen ezére a kérdések iránt, úgy, hogy az önök elnöksége annak tűnik. Ezért fontos, hogy ezeken a területeken ahol megvannak a jogszabályok, azokat viszont valóban alkalmazzák is. Nem szabad elhanyagolni a gazdasági modellünket és a céljainknak az elérését, mert egyetértek abban önnökkel, hogy az egyenlőség az általában előre mozdítja és fellendíti a gazdaságot, és éppen ezért fontos, hogy a pénzügyi céljainkat is megfelelően el tudjuk érni. E, legalábbis a politikai frakciómnak ez a véleménye. Szeretnénk, hogyha pozitív modelleket helyeznénk előtérbe, és pozitív modellek útján érnénk el a szociális célkitűzéseket az európai nők számára a diszkrimináció ellen, az egyenlőtlenség ellen fel kell továbbra is lépni. És az ilyen időkben, mint a jelenlegiek, na, amikor nagyon nagy a pessimizmus az európai gazdaságban, akkor rá kell mutatnunk a, az európai nők pozitív szerepére, nem csak a politikában, hanem egyéb területeken, gazdaságban is. Mm de vannak nagyon nagy művészek, nők nemzetközi szinten ismert művésznők, kutatónők, és ezt a pozitív képet kellene terjeszteni. Elnök, köszönöm szépen! nem láttam először, hogy a néppárti koordinátort ön helyettesíti, de most már láttam, és most akkor viszont Jankodákis asszonynak adom át a szót. Én is nagyon gyorsan csak mondanám, mert nekem is mennem kell. Köszönöm szépen a ciprusi elnökségnek ezt a vitát. Amióta hallottam, hogy milyen területekkel foglalkoznak, vártam erre. Mint brit parlamenti képviselő, azt mondanám, hogy igen, igaza van az elnöknek abban, hogy a FEM szakbizottságban nagyon egyes összefogunk, és nagyon szeretnénk védeni a nőket a különböző módon és biztos vagyok abban, hogy ön is tudja, hogy az ECR frakciót egy kicsit aggasztja az, amit mondott az anyasági szabadsággal kapcsolatban úgy tűnik, hogy elindulunk egy olyan úton, ami nem biztos, hogy sikeres lesz, és jobb szeretnénk, hogyha egy kicsit másképpen néznénk a foglalkoztatást, mert ez tagállami terület és a legjobb gyakorlatot megnézzünk. Tehát azt mondanám miniszter úr, az, hogy meg lehetne nézni jobban az, hogy a nőket helyzetbe hozni, hogy igazgató tanácsokban, is helyt kapjanak, és ezt ne jogszabályokkal oldjuk meg, tehát ne a negatív oldalokat. Nagyon örülök annak, hogy a ház, a családon belül erőszak ellen hogyan kívánnak fellépni, illetve a, nagyon sok a menekült Cipruson is, ezzel kapcsolatban is jó lenne megtudni néhány dolgot. Van egy terület, amit nem említett, és meglep, ez pedig az emberkereskedelem kérdése, ami Cipruson is zajlik, és érdekelne, hogy ezt hogyan látják önök. És végül a helyzetbehozással kapcsolatban többet szerettem volna hallani a KKV-kről, illetve hogy a KKV-ket hogyan kívánják bevonni abba, hogy a nők az üzleti életbe jobban bekerüljenek. De sajnos most már nem kell, viszont vannak, akik számomra jegyzetelnek a teremben. Elnök, köszönöm szépen. És akkor most Elné- elnézést, Gurmai asszony, elnézést. Obrigada, Sr. Presidente. Uh, em primeiro lugar, eu queria agradecer... A... Ah, Köszönöm szépen, elnök úr. Ah, szeretnék köszönetet mondani az előtájékoztatásért, amit hallhattunk. Másodszorban, ahogy én látom, nagyon hasznos tanácskozásokra, illetve látogatásokra kerültek került sor a közelmúltban Cipruson, és lehetővé vált, hogy különböző kérdésekben véleményt cseréljünk és hangot adjunk különböző aggodalmainknak is, amit önök is jól fogadtak. Ezt köszönjük szépen! Szeretnék felvetni néhány olyan kérdést, ami aggodalmat kelt számunkra, és, és amiket összességében kellene vizsgálni, miután olyan időt élünk, amikor rendkívül nehezek a körülmények, és a nőknek az egész világban nehezebb a helyzetük Ezeket a kérdéseket nem lehet elszigetelten vizsgálni, csak gazdasági vagy más politikai oldalon, mert ugyanannak az érméről a két oldaláról van szó, ezért ezeket a kérdéseket összességükben kell látni, kezelni. Minden dolog, amit eddig az Európai Unióban tettünk, és különösen amikor az állami támogatásoknak a visszafogásáról van szó, akkor ezeknek nagyon rendkívül hat, negatív hatásuk van, és különösen nőkre hatnak ezek ö, nagyon rosszul, ö, különösen a dolgozó nőkre. Vannak, akik persze kiemelt privilegizált helyzetben vannak, ö, de más nők viszont még ö, nagyobb szegénységbe kerülnek. Tehát az első ilyen probléma a munkanélküliség. Ö, ez különösen fontos abban, akkor, amikor a nőkről van szó. Nem csak azért, mert önmagában növekszik a munkanélküliség, hanem mert a nők gazdasági függetlensége is csökken azzal, hogyha nincsen munkahelyük. És amikor a, növekszik az az egyenlőtlenség, akkor a nőket szorítják ki. A másik kérdés, hogy milyen új munkavállalási formák vannak a foglalkoztatási csomagban. A bizottság nagyon a a rugalmasságra helyezi a hangsúlyt, sőt, nagyon szorgalmazza a rugalmasságot azzal, hogy ez egy versenyképesebb gazdaságot eredményez. A, bizottság gyakorlatilag a rossz, gyenge munkahelyeket, az időszakos foglalkoztatást helyezi előtérbe. Mit fog ez eredményezni? Ez azt fogja eredményezni, hogy olcsó és instabil munkaerő helyezik előtérbe, és elsősorban a nők fognak ezekben a rossz, gyengén fizetett munkahelyekben majd megdolgozni és hogyha nem stabil a foglalkoztatás, akkor ez megint további problémákat, a nők kulturális részvételét és egyéb politikai részvételét is visszafogja. Erről már beszéltünk, de hogy is néz ki ez a gyakorlatban? Ugye van egy Európai Bizottságunk, amely szabályozza a nőknek az életét. De ezt együtt kellene vizsgálni azzal, hogy a nők hogyan tudnak a társadalomban részt venni. Hogyha nem tudja egy nő, aki egy vállalatnál dolgozik, hogy a jövő héten mit kell csinálnia, és hogyan fog dolgozni, mert nem ismeri például az időbeosztását, akkor ez nagyon rosszul hat ki a társadalomban való megjelenésére, részvételére. Most csak fejből beszélek, de vannak egyéb kérdések is, amikkel szeretnék foglalkozni és amit végig kellene gondolnunk. Például mi van a, háztart, a családon belül erőszakkal, a szociális bizonytalanság, a szegénység, a munkanélküliség ezt a helyzetet is mind rondják, sőt növekszik a prostitúció is a e helyzet következtében. Egy nők akkor kényszerülnek rá erre, amikor nem tudják a gyerekeiket, a családjukat megfelelően ellátni. Tehát az Európai Uniónak mindezekkel a kérdésekkel együttesen kell foglalkoznia. Ezek a kérdések szorosan összefüggnek egymással, és ezért kellene tennünk. Kan se om eh, det finns, det finns ingen från EFT här, koordinator, och inte heller från non-attached. Och eh, då gör jag som så att jag Köszönöm szépen, senki más nem kíván szólni. Akkor azt javaslom, hogy adjuk vissza a szót a minisztereknek, azt kérem, hogy röviden válaszoljanak a kérdésekre, és aztán majd esetleg még a bizottság tagjainak lesznek kérdései. nem, nem felel meg önöknek ez a javaslat? Tehát akkor még két kérdést a tagoktól, aztán fogjuk átadni a szót a minisztereknek. Tehát két percig, két percre kap szót. Gurmai asszony először. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani mind a két miniszternek a nagyon profi előadásért szeretnénk gratulálni a ciprusi elnökségnek a szociális és szolidaritási érzékenységéért. Azt hiszem, hogy ez most még inkább fontos a pénzügyi és a szociális válság idején. Ugye a 2020-as stratégiát csak úgy lehet megvalósítani, hogy figyelembe veszük mindazt, amit önök is elmondtak mobilizálni kell a társadalomban a különböző lehetőségeket, fel kell lépni nagyon sürgősen a szociális kirekesztettség ellen. Nem akarok a részletekbe belemenni most, mert mind a két miniszter nagyon jól elmondta, hogy miről van szó. A 2015-ös év, tehát ez a nők elleni erőszak éve lesz, és ez egy alapvető számunkra a, a bérszakadékkal kapcsolatosan ugye már 2007-ben is volt egy nagy eszmecsere vita, Bauer ö, képviselőasszonynak volt is egy jelentése ezzel kapcsolatosan, azt hiszem, hogy itt is hallottuk, hogy elkötelezettek. Ami a nők részvételét illeti a közéletben, itt is születtek jelentések a témát illetően, és majd meg fogjuk hallgatni, hogy mi is történik a konzultációk során, mert 2015-2020-ra vonatkoztatva szeretnénk tudni, hogy mik lesznek a konzultációk eredményei ami a ciprusi elnökség munkáját illeti, ugye, ahogy hallottuk, a nemek közötti téma egy prioritást jelent a 2014-2020-as költségvetés, a 2013-as költségvetés is megfelelően kellene, hogy foglalkozzon ezekkel a témákkal a több éves pénzügyi keretben biztosítani kell a megfelelő lehetőségeket, mellesleg a költségvetésnek is mindezt figyelembe kell vennie. De Edith Eszterja fog az anyasági szabadsággal kapcsolatos témával foglalkozni, ami a sportot, az ifjúságot illeti természetesen a, a megfelelő miniszter sokat foglalkozik ezzel a témával, de úgy gondoljuk, hogy sokkal több erőfeszítése van szükség, hogy a nők többet részt vegyenek például a sporttestületekben, sportszervezetekben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Járók asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Az én kérdésem a a gyermek szegénységgel kapcsolatos, ugye nagyon örülök, hogy a trió foglalkozott a gyermek szegénységgel, és már az ősszel fognak egy konferenciát ezzel kapcsolatosan megszervezni, de szeretném tudni, hogy hogyan akarnak foglalkozni a témával. A sok, a, sok stratégia létezik az EU-ban jelenleg, például a roma stratégia, ifjúsági stratégia, és így tovább. Tehát az önök elnöksége tovább fogja vinni ezt a témát, és hogyan fog foglalkozni, ha erről tudna, tudnának valamit mondani, hogy mit akarnak elérni a fél év során a e témát, illetve. Köszönöm szépen. Eszterelje asszony következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen elnök úr, köszönöm szépen a minisztereknek, köszönöm szépen az, hogy bemutatták ezeket az ambiciózus programokat. Egyetértek a prioritásokkal, amelyekről szóltak, de önök is megértik azt, hogy mivel én jelentéstevő vagyok az anyasági szabadság témájában, én elsősorban számomra ez a prioritás, és és azon gondolkodunk, hogy hogyan lehetne könnyíteni a helyzeten. Már 2010. októberében a tanács elfogadott elfogadta az irányel felülvizsgálását, és a különböző elnökségekkel, a belga, a magyar, a lengyel, a Dán elnöksége is együttműködtünk ebben a témában, és most már majdnem két év után még mindig nem válaszoltak megfelelő módon a parlament javaslataira. Ugye volt egy, óra, egy szóbeli kérdés is, amelyet a parlament a plenáris ülésen feltett a lengyel elnökségnek, aztán levelet küldtünk, amelyben kifejtettük azt, hogy mm, egy vitát szeretnénk a tanácsal, hogy mindenképpen megoldjuk ezt a kérdést. Persze tudjuk, hogy sokan nehezebb a helyzet a válság során, hogy sokan nehezebb beruházni például a szociális politikákba egy időszakban, de nem elfogadható az, hogy hogy a bankok számára van pénz, viszont az emberek számára nincs pénz ennek ellenére kaptunk különböző jelzéseket már az önök elnöksége részéről, hogy elkötelezettek, és hogy ragaszkodnak ehhez a kötelezettségvállaláshoz, ahogy elmondták a beszámolójukban is, a bemutatójukban is. Tehát mindenképpen jó lenne, hogyha meg tudnánk eh, most már végre ezt a kérdést oldani. Mit is kívánnak tenni a tanácsal, a parlamenttel, hogy ezt a problémát megoldják? Azt szeretnénk, hogyha a tanács egy világos üzenetet, jelzést küldene végre az európai arról, hogy az európai családok fontosak számára. És kér, köszönöm szépen, hogy itt voltak. Sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Most pedig visszaadom a szót a két miniszternek, hogy válaszoljanak. Sajnos nincs sok időnk már, ugyanis szavaznunk kell, 10 perc múlva lesz a szavazás, úgyhogy azt kérem, hogy röviden válaszoljanak a kérdésekre, és Ugye azt is látják a kérdésekből, hogy mi mennyire elkötelezettek vagyunk az esélyegyenlőség kérdésében. Tíz percük van tehát. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok nagyon rövid lenni, természetesen azért megfelelő válaszokat kéne adnom a feltett kérdésekre ami a legegyszerűbb kérdés, hogy mikor lesznek Cipruson ezek a ö, konferenciák, az első konferenciára. Tehát az erőszak témájában. November 8-án és 9-én kerül sor Nikóziában. Nikózia, aki nem, ha nem tudnák, vagy nem voltak még Ciprusban, Ciprus fővárosa. A másik konferencia szintén Nikóziában lesz, szeptember 18-19-én. Az egyik konferencia a, a kollégánk minisztériuma szervezi meg. Egy 28, október 28 és 30-a között Limaszolban szerveznek meg még egy másik konferenciát. Na most, mit szándékozunk tenni a nők ellen elkövetett erőszak ellen? Az utóbbi években nagyon sok előrehaladás történt a különböző európai intézményekben jogszabályi szinten is. A DAFNE program, aztán az irányelv, a, valamint az a döntés, hogy az áldozatokat védjük. Tehát ezek olyan dimenziók, amelyekben ott van a nemek kérdése. Természetesen, ahogy a bevezetőmben mondtam, a meglévő rendelkezések, intézkedések, jogszabályokon túl egy európai stratégiát kell kidolgozni a nők elleni erőszak témájában, és egy általános keretet kell a tagállamok számára is nyújtani a e témában ami a nők elleni erőszakot illeti nemzeti és európai szinten. Igenis, az erőfeszítéseket növelni kell a megfelelő pénzügyi lehetőségekkel. Ahogy mondtuk, 2015 lesz az az év, amelyet kijelöltünk a nők elleni erőszak évének, és valószínűleg jelentősen hozzájárul majd a nők elleni erőszak megszüntetéséhez. Ezeket a különböző javaslatokat természetesen a tanács fogja majd tanulmányozni. Ami a kvóták kérdését illeti, ezzel kapcsolatosan is volt kérdés. Mint ciprusi elnökség támogatjuk az önszabályozás tehát ez azt jelenti, hogy minden tagállam maga dönt arról, hogy milyen intézkedéseket vezet be. A kvóták bevezetése nem igazán támogatott intézkedés Cipruson, csak úgy, mint más tagállamban, ugyanis úgy gondoljuk, hogy a problémákat nem csak jogszabályok tudják megoldani, hanem politikai döntések, célzott célkitűzésekkel lehet megoldani ezeket a kérdéseket. Milyen intézkedéseket e-, e-, lehetne hozni? ajánlásokat lehetne tenni bizonyos célkitűzéseket illetően, például a vállalati igazgatótanácsokban való női részvételt illetően aztán a munkáltatókban jobban kellene tudatosítani azt, hogy vegyenek fel vezetői posztokra női munkaerőt, ezáltal is növelve a versenyképességet, aztán a szociális partnerek szerepe a vállalatokban szintén nagyon fontos lehet ezen a téren. Ami pedig a az Európa Tanács egyezményéhez való csatlakozást illeti. Ezt a kérdést is tanulmányozta egy belső minisztérium közi eh, bizottság az igazságügy és foglalkoztatási minisztériumban. Foglalkoznak mind azokkal a kötelezettségekkel, amelyek eh, a, az adott rendelkezésből adódnának. Az adott egyezménnyel kapcsolatosan mm, még igazából nem semmi, annak ellenére, hogy pozitívak az eredményeink, de semmi döntés nem született. A minisztériumban kell majd dönteni, de pozitívan állunk a témához nevezetesen tehát az Európa Tanács egyezményéhez való csatlakozás témájához. Most pedig, ami a az emberkereskedelmet illeti. A ciprusi elnökség elő fog segíteni egy projektet, amely amely októberben kerül majd szavazásra a tanácson belül. A ciprusi elnökség ezt a témát prioritásként kezeli, mert az emberkereskedelem része annak a, ennek az egész stratégiának, és Brüsszelben lesz e, októberben egy konferencia, amely az emberkereskedelemmel foglalkozik ezen a konferencián az NGO-k is részt vesznek, valamint a belügyminiszter asszony is. Mirja Vasiliadú asszony vezeti majd ezt a konferenciát. Végül pedig, és ezzel lezárnám, elnök úr, ami a nekem feltett kérdéseket illeti, a az utolsó válaszom a pénzügyi kérdésekhez kapcsolódik, például ami az nők elleni erőszakkal kapcsolatos finanszírozásokat illeti, a tanács arról döntött 2012-án, hogy kiemelten foglalkozik a témával, és kimondja azt, hogy olyan intézkedéseket fog finanszírozni, amelyek a két nem kérdésével foglalkoznak, valamint az áldozatok védelmével. Reméljük azt, hogy első olvasatban az év végére le tudjuk zárni ezt a témát, és mindenképpen be kell tiltani a diszkriminációt, minden területen be kell venni a nemek témáját és az egyenlőség témáját. A különböző célkitűzéseket felülvizsgáltuk, tisztáztuk, és mindenhol foglalkozunk a nemek közötti témával, a fajgyűlölet ellen, a rasszizmus ellen témában, a gyermekek védelme, a kockázati csoportok, fiatalok, nők témájában. Minden területen biztosítani kell a diszkrimináció megkülönböztetés mentességet és az egyenlőséget. Ahogy már mondtam a bevezetőmben, a ciprusi elnökség továbbá is előkívánja mozdítani és megkívánja erősíteni az utalást a nemekre, valamint a családban elkövetett erőszak áldozatait szándékozik erőteljesebben védeni. A tanácsban ki el fogjuk fogadni a dokumentumot az erőszak ellen. A decemberi ülésen az igazságügy és foglalkoztatási miniszter fogja majd ezt a témát lezárni. Az nők jogainak biztosítása, az áldozatok védelme, a 2014-2020-as több éves pénzügyi keret is biztosítja majd a megfelelő költségvetési előirányzatokat. Ennyit akartam elmondani. Nagyon-nagyon kevés az időnk. Megpróbálok válaszolni a kérdésekre. Először is szeretném aláhúzni azt, hogy figyelembe véve a jelenlegi költségvetési nehéz körülményeket, amikor is minden tagállamban felül kell vizsgálni a költségvetést annak érdekében, hogy a megfelelő költségvetési szigort betartsák. Éppen ezért nagyon fontos megfelelő módon szétosztani a nemzeti költségvetést természetesen figyelembe véve az európai forrásokat is, tehát megfelelő módon kell biztosítani a költségvetést a nőpolitika és a szociális politikára vonatkoztatva. Természetesen ez a tagállamok felelőssége is, de, de közös felelősség is a több éves pénzügyi tárgyalások során is elhangzott az, hogy megfelelő forrásokat kell biztosítani a kohéziós alapokból és más forrásokból a, annak érdekében, hogy támogassuk a nőket, a nőket, mint vállalkozókat például, és segítsük általánosságban a nőket abban, hogy kulcs szerepet játszhassanak például vállalati szinteken. Azt mondanám, hogy az európai szemeszter folyamata, valamint a különböző tagállamok ajánlásai nagyon jó lehetőséget nyújtanak ahhoz, hogy az esélyegyenlőséget integráljuk a különböző politikákban. Prioritásunk az, hogy megerősítsük a 2020-as stratégia különböző elemeit, hogy megvalósítsuk a szociális célkitűzéseit a stratégiának, hogy felvegyük a harcot a szegénység ellen, és a, ez a tanácsnak is az egyik prioritása, Ten mobilizáljuk leginkább a szociális partnereket, a különböző szereplőket, a regionális, területi kollektívákat az európai szemeszeren belül. Egy informális ülésre került sor a tanácssal e téma megvitatására a két utóbbi év tapasztalatai arra mutatnak rá, hogy ezt a folyamatot a lehető leginkább részvételi képviseleti folyamattá kell tenni, fel kell lépni a szegénység ellen. Volt egy kérdésem a, szegény, a szegénysége kapcsolatosan. A tanács munkának megvannak a konklúziói a gyermek szegénységgel kapcsolatosan, és, és mi folytatjuk azt a munkát, amely elindult a ö, Szociális ö, Bizottságban. Minden mindaz a munka, ami elindult a különböző területeken, erre a munkára támaszkodunk, támaszkodunk mert nagyon nagy fontosságot tulajdonítunk ennek a témának, ami a bér szakadékot illeti. Itt is egy kollektív munka során kialakult egy jogalkotási keret. Elősegítettük az Esélyegyenlőségi Intézet munkáját is, hogy részt vegyen ebben a jogalkotási keretben. Mellesleg a három napos konferenciának az egyik témája ez lesz, a szociális partnerek, munkáltatók, munkavállalók, kormány képviselők vesznek részt majd, és mondják el az, ezt a munkát a különböző eszközök hatékonyságáról szólnak majd, a különböző tapasztalatokat, gyakorlatokat fogjuk majd megvitatni, amelyek segíthetnek különböző területeken, elsősorban ezen a fő területen, az esélyegyenlőség területén, ami az anyasági kérdést illeti, ezzel zárnám ez egy nagyon kényes kérdés, különösen ilyen válság időszakban. Azt szeretném aláhúzni, hogyha az alapelvből indulunk ki, tehát, hogy arra van szükség, hogy a nőknek, nők számára, például az állapotos nők számára is biztosítsuk a megfelelő jogalkotási keretet. Tudjuk azt, hogy a dosszién belül két dologról kell szólni. Az egyik a lényeges, a leglényegesebb dolog, nevezetesen, hogy előre lépjünk már végre, kilépjünk ebből a jelenlegi helyzetből. Ugye bizonyos tagállamokban vannak e témát illetően fenntartások, ami pedig az Európai Parlament szerepét illeti az anyasági kérdéssel kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy én személyesen elkötelezett vagyok, és kötelezettséget vállalok a kétoldalú kapcsolatok során a parlament, az Európai Parlamenttel, a tanácssal, a tanácsbeli kollégáim is foglalkozni fognak ezzel a kérdéssel, és igenis ki fogunk mozdulni ebből a jelenlegi helyzetből e fontos és kényes kérdést illetően. Köszönöm szépen. Köszönöm Luka miniszter úrnak, Sárlambos miniszter asszonynak, köszönöm, hogy időt szakítottak arra, hogy eljöttek erre a bizottsági ülésre, sajnos. Sajnálom, hogy nem volt több idejük, hogy komplettebb módon válaszoljanak a kérdésekre de ö, számos bizottságban ö, szavaznak a tagok, és ezért ö, össze kell hangolni, mert ennek a bizottságnak a tagjai át, tagjainak át kell menni a más bizottságokba is, hogy ott is tudjanak szavazni. Minden esetre köszönöm szépen, hogy eljöttek, és várjuk a szoros együttműködést. Természetesen mindent megteszünk, ami ö, lehetőségünkben áll, hogy előmozdítsuk a konstruktív munkát önökkel. Köszönöm. vagyok. Okay. uh, we will now go to, to the item. Kezdjük tehát az ötös napi rendi ponttal. Megkezdjük az elektronikus szavazást. Sajnálom, hogy csúszunk egy kicsit. Remélem, hogy sikerül majd behozni az elvesztett időt. Kérek egy kis csendet. Mielőtt megkezdjük a szavazást, Örömmel jelentem be, hogy a néppárti ö, ö, koordinátor most házasodott meg nem régiben, és kérem fogadja szívből jövő gratulációmat. És hosszú és boldog házasságot kívánok önnek. Ez egy nagyon örömteli esemény, de administratív szempontból problémát jelent, mert megváltozott a kollégánk neve, úgyhogy mostantól kezdve Gabriel asszonynak kell őt szólítanunk. Tehát még egyszer hadd gratuláljak. Most jöttem rá, hogy Klevalsz asszony is mostanában ment férjhez. Ez is fantasztikus hír, önnek is szeretnék gratulálni. We start with uh, uh, the first uh, vote. Kezdjük tehát az első szavazást. Az alapvető jogok helyzet az Európai Unióban, jelentéstervezet, öt módosítás van előttünk. Kérdésem, hogy blokkosítva szavazhatunk -e erről? Akik támogatják, kérem, emeljék fel a kezüket, ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor most adom, átadom az elnöki széket Járóka asszonynak. Nagy örömmel nyitom meg a szavazást Gustafsson asszony jelentéséről. Nők szerepe a zöld gazdaságban. Kezdhetjük? a raportőr szeretne hozzászólni, néhány percre szót kap. Nagyon röviden. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, aki részt vett ebben a folyamatban, mind az NGO-k, mind a nagy közönség, az árnyék jelentéstevők és az alkalmazottak is nagyon keményen dolgoztak, és így sikerült az önök javaslatai alapján jelentősen javítani a jelentést. És mindenki nagyon keményen dolgozott, különösen így a kollégám itt tőlem balra. Köszönöm mindenkinek. Nagyszerű. Első bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodás. El, ellenőriznünk kell, hölgyeim és uraim. Megnyitom a szavazást. Kérem szóljanak, ha lezárhatom. Lezártam a szavazást. Elutasítva. 14-es módosítás egyes bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 4-es bekezdés, 15-ös módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 16-os módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 19-es mellette, ellene, elfogadva, tartózkodás, bocsánat, ezt kihagytam, elfogadva, 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 21-es, 5B bekezdés mellette, ellene, kodás elfogadva. Most egyes kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, első részről van szó. Elutasítva. Második rész, oka fogyott akkor ez elnézést 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 34-es, ez egy kihagyás mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Azt hiszem, jobb, ha ellenőrizzük. 34-es, megnyitom a szavazást. Elutasítva egy szavazattal. 36-os, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 37-es mellette, ellene, tartaszkodás elfogadva. 35-ös mellette, ellene, tartaszkodás elfogadva. 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartaszkodás elfogadva. 39-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, ellenőrizzük. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 13-10 ellenében. 43-as következik mellette, ellene, tartózkodás. Ismételjük meg mellette, 43-as, ellene, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 43-as módosításról van szó. Elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A következő következő hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. De 53-as mellette ellene Nyolcas nincsen? Köszönöm. Kérem, a következő szóbeli szavazás következik. Valaki ellenzi, nem? Akkor 53-as mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 54 mellette, ellene, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 53-as, 23-as bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítva. 55 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 58 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 59 mellette ellenem tartózkodás elfogadva. 60-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 60-as, megnyitom a szavazást. lezárom, elfogadva. 61-es, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom. Valaki hiányzik, egy valaki nem szavazott. Ismételjük meg, mert egy valaki nem szavazott. 61-es megnyitom. Valaki nem szavaz. Elutasítva, most jó. Kilences kompromisszum, mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 66-as me 66 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 67 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 68 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 69 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Preambulum bekezdések 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas módosítás okafogyottá válik, bocsánat, akkor kilences módosítás mellette ellene tartózkodás elfog, elfogadva. Tízes módosítás, külön szavazásba első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, a második része mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, tizenegyes módosítás mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, tizenkettő mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, kilences mellette egyes elnézést, egyes módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig végszavazás következik a jelentésről. Kérem, használják a kártyájukat, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Többséggel gratulálok a raportőrnek. Köszönöm. Okay, we thank you very much. Köszönöm szépen, hogy elnökölte a szavazást, asszony. Következik a következő szavazólista, jelentéstervezet. Nők munkakörülményei a szolgáltatási szektorban. A raportőrnek adok szót, ha kéri. Na csak nagyon röviden. Ismét szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, aki módosítást nyújtott be és részt vett a szöveg mirességének a javításában. Nagyon fontosnak tartom ezt a jelentést. Ez fontos a nők egyenlősége szempontjából a munkaerőpiacon, és hogy a nők is kivegyék a részüket a különböző ágazatokban. Köszönöm az árnyék jelentéstevők munkáját, és köszönöm a támogatást a bizottság titkársága részéről, és köszönöm az asszisztensem munkáját is rendben. Akkor megkezdjük a szavazást, mondja az elnök 29-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 33-as mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, ezt ellenőrizni kell. A 33 as megnyitom a szavazást. 33-as módosítás tehát. Megnyitom. Lezárom a szavazást elfogadva. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor a kettő B-ről most nem szavazunk, úgyhogy 11-es kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következik 37-es módosítás mellette ellene tartózkodás azt hiszem ezt ellenőrizni kell. 37-es, tehát megnyitom a szavazást. 37-es módosítás. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik a 39-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 40-es külön szavazásban első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos, employment hatos, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 12-es kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Elfogadva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A akkor sok módosítás sokkal fagyottá válik. A követ a sorban következik 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következik a 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük az 52-est, megnyitom a szavazást, 52-es. Lezárom a szavazást, elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 4-es foglalkoztatás, tehát 16-os kompromisszum következik, mellett ellene tartózkodás, elfogadva. Következik a 60-as, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 62-es mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell, megnyitom a szavazást 60, 62-es. Lezárom a szavazást, elutasítva. 64-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 65 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-12-13 foglalkoztatás, erről nem szavazunk, következik a 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 18-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 70-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Foglalkoztatás 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 72 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 5-ös és 3-as foglalkoztatásról nem szavazzunk. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 81-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, ezt ellenőrizni kell. 81-es módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. Akkor következhet a 21-es kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 15-ös foglalkoztatásnáról nem kell szavazni, úgyhogy 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következik 89-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 90-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A négyes foglalkoztatásra nem kell szavazni, 24-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 99-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás el, azt hiszem ezt ellenőrizni kell, 99-es módosítás, megnyitom a szavazást a 99-esről. Mindenki szavazott? Még nem, úgy látom. Lezárom a szavazást. Valaki nem szavazott, meg kell ismételni a szavazást. Megnyitom a szavazást, 99-es módosítás. Lezárom a szavazást. Elutasítva. százas módosítás mellette, ellene, tartaszkodás elfogadva. 101-es mellette, ellene, fogla, tartaszkodás elfogadva. 9-es foglalkoztatás nem szavazunk, következik a 102-es mellette, ellene, tartaszkodás elfogadva. 25-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es foglalkoztatás nem szavazunk, 1-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. B és C foglalkoztatás szavazás nélkül benne van, úgyhogy kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadva. kilences módosítás mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. tízes módosítás mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös módosítás mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 24-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem ezt ellenőrizni kell, megnyitom a szavazást, 24-es módosítás. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 25-ös módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 26-os módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 27-es módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Egyes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva mellette, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Végszavazás elektronikus szavazással megnyitom a szavazást. Nyilvánvalóan elfogadtuk. Köszönöm szépen, gratulálok a raportőrnek. We will, we will in one minute continue the... Egy percen belül folytatjuk a szakbizottsági ülést, úgyhogy kérem, hogy foglaljanak helyet. And uh, I maybe forgot to tell you that, but we... Hát, hogy elfelejtettem említeni, de a nyolcas témánál tartunk, de már azóta egy új program van, és ezt szeptember 7-ére áttettük a szavazást, tehát emiatt most a kilences téma következik. Tehát a szavazást ezennel befejeztük, és akkor most a 9 a tízes napi rendi pont következik. Nem, javítja. E, a kilences, a nemi sztereotípiák felszámolása az Európai Unióban téma következik. Első e, tervezet e, Liotár a jelentése, és szeretném is megadni neki a szót. Kartika, öné a szó. Ja, dank u wel, voorzitter. En als u in het Zweeds spreekt, dan ga ik uh, dat gewoon... Köszönöm szépen, miután ön svédül beszél, én pedig hollandul fogok beszélni. Mindenkinek, ha úgyis rajta van a felhallgó, tehát már is indítok, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan vagyunk jelen. Szükségem van önökre azért, hogy finomítsam ezt a jelentést. A mi társadalmunkban nagyon sok területen és különböző szinteken még mindig vannak nemekkel kapcsolatos sztereotípiák. Ezek kellemetlen dolgok e, időnként aggodalmat keltőek, és nagyon annyira gyakoriak, hogy időnként már észre sem vesszük, ennek ellenére jelen vannak. Nem mindig vagyunk ennek tudatában, de a lehetőségek, a kilátások az egyén számára, a jövőnk mind meghatározott a sztereotípiák útján éppen azért, mert egyik vagy másik nemhez tartozunk. Ez igaz a férfiakra, nőkre egyaránt, azonban az úgy tűnik, hogy a nők esetében a következmények sokkal ö, súlyosabbak, mint a férfiak esetében. A sztereotípiák léte mindenütt jelen van, az élet minden területén megjelenik, már a kisgyermekkortól a sajtóban, a televízióban, a reklámban, állandóan találkozunk ezzel az oktatásban is, a könyvekben, a leckékben, mindenütt. Az nők, férfiak bizonyos módon kerülnek ábrázolásra, és a társadalom elvárásai is attól függnek, hogy mondjuk általában azt várják, hogy a, nők inkább a gyereknevelésben, a háztartás vezetésében játszanak szerepet, foglalkozzanak a családdal, a gyerekekkel. Ez a karrier lehetőségeket is bekorlátozza a nők esetében, és bizonyos értelemben a férfiak karrier lehetőségeit is, mert a férfiak pedig ugyancsak olyan munkakörökkel találják szembe magukat, amit számukra fenntartottnak tekintenek. Ez azt jelenti, hogy ha olyan helyre szeretnének dolgozni, ami inkább a női sztereotípiákhoz kapcsolódik, akkor a férfiakat nem bátorítják ezen foglalkozások választására. Ha megnézzük a munkahelyeknek az eloszlását a 2011-ben az Európai Unión belül, akkor azt tapasztaljuk, hogy a nők kevesebbet kaptak ugyanazért a munkáért, általában 4-16%-kal kevesebbet keresnek. A vállalatokban, a vezető beosztásokban alulképviseltek, de a parlamentekben és az állami szolgálatban is nagyon gyakran azt tapasztaljuk, hogy a nők amellett, hogy kereső foglalkozást is folytatnak, mellette egyéb tevékenységeket is visznek. A nők nagyon sok esetben csak részmunkaidőben kerülnek foglalkoztatásra, tehát a karrier kilátásaik ezáltal beszűkülnek. Ennek következménye van a nők karrierjére a foglalkoztatási piacon, de hozzájárul a az, azhoz is, hogy a nők gyakrabban kerülnek szegénységbe, például nyugdíjas korukra, mert a munkakörülményeik később kihatnak a nyugdíjra is. A nők és férfiak közötti nyugdíj különbség is nagyon jól ismert. A nők helyzete valójában sokkal súlyosabb, azáltal, ami az Európai Unió fehér könyvében található. Szólok a jelentésemben a fehér könyvről is. Úgy gondolom, hogy új jogszabályokra van szükség, ami lehetővé teszi, hogy ezeket a sztereotíriákat felszámoljuk, és felszámoljuk a férfi-nő közötti egyenlőtlenséget. Ezzel nem igazán javítottunk eddig a helyzeten, de ez fel, szerepet fog játszani a tekintetben is, hogy folyamatos sztereotipák jelenlétével megközdjünk. Erre kitérek a jelentésemben. Négy oldalban kellett ezt összegeznem, szerettem volna sokkal többet írni, de remélem, hogy a jelentésemben a legfontosabb témák bekerültek felsoroltam, hogy milyen területeken, a foglalkoztatásban, az oktatásban, a sajtóban, gazdasági, politikai döntéshozatalban vannak nagyon uralkodó sztereotípiák. Beszéltem az uniós fellépésekről is, és néhány javaslatot is tettem a jogalkotó számára, hogy javítsunk ezen a helyzeten európai szinten, és olyan jogszabályokat hozzunk meg, amelyeknek aztán hatások is lesz nemzeti szinten. Természetesen mindenre nem jutott hely a jelentésemben, egy keretet próbáltam megfogalmazni, és egy felhívást intézek önökhöz, hogy vegyenek részt és segítsenek kiegészíteni. Tehát várom az önök reagálásait arra a dokumentumra, azzal kapcsolatban, amit leírtam és remélem, hogy itt szakbizottságon belül megvitathatjuk mindezt, és önök majd elmondják, hogy igen, ez a szöveg jó irányba megy, vagy egyáltalán nem, mindent meg kell változtatni, remélem, hogy ezt le tudjuk majd ö, ö, folytatni. Elnök, köszönöm szépen Liotárd asszony a tájékoztatójáért. Én szerintem ez egy rendkívül fontos téma, és nagyon fontos, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk. Most pedig akkor szeretném megadni a szót. Tudom, hogy Tarabella úr szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentéssel kapcsolatban Liotár asszonyt szeretném azonnal megnyugtatni, hogy a, az önálló kezdeményezési jelentése kitűnő, nagyon jól rámutatott azokra a problémákra, amelyek a sztereotípiákat létrehozzák és tovább éltetik. Például a médiákra, az oktatásban, már egészen gyerekkortól, amikor egy játékot adunk a gyerek kezébe, már is megjelenik az sztereotípia, a baba a kislánynak, az autó a fiúnak ez mókás, de ez továbbra is benne van a köztudatban, még mindig ezt sugalják a reklámok is, annak ellenére, hogy vannak bizonyos erőfeszítések. Aztán ez folytatódik az iskolában, a felsőoktatásban, sőt, hát a bizonyos beosztások, munkahelyek hozzáférhetősége is régebben voltak bizonyos foglalkozások, amiket férfiaknak vagy nőknek tartottak fenn, és ezek tovább élnek. Tehát Liotár asszony jelentésével kapcsolatban van valami, amit szeretnék azért elmondani. Szerintem nem szükséges még itten jogot alkotni. Két évig, amíg a szakképzési minisztériumban dolgoztam eh, Belgiumban, a francia területen, akkor azt láttam, hogy a a diszkrimináció tilalmával kapcsolatban kellett irányelveket átültettünk, és azt mondtuk, hogy állj, most el az Unió megint csinált egy irányelvet, akkor ezt mindjárt átépítjük. És így hétszer került ez a kormány elé, mert az Unió folyamatosan jogot alkotott, nagyon jó érdekes irányelvek, mind ugyanabba az irányba mennek, eh, diszkrimináció ellenesség, oktatásban, eh, munkavállalásban, eh, munkahelyen. Tehát azt mondanám, hogy talán egy kicsit más a véleményem, ez a 16-os bekezdés, hogy az Európai Uniót ösztönözzük, hogy a sztereotípiák mély okairól keressük, vagy ért, inkább információs kampányokat kellene talán folytatni, például az iskolákban, és meghívni, felkérni a tagállamokat, hogy adjanak több tájékoztatást arról, hogy milyen szakmák vannak, és milyen lehetőségek. Ez egyébként túlmutat a sztereotípiák kérdésén, talán a fiatalokat nem tájékoztatjuk megfelelően a középiskolákban, hogy megismerik az összes létező szakmát, és hogy milyen területeket, például a tudományba is jut. A fiatal odaér a felsoktatás kapujába, 18-19-20 éves korában még nem tudja, hogy mit kezdjen magával. Valószínűleg azért, mert nem kapta meg a legteljesebb lehetséges információt arról, hogy egyáltalán mi minden létezik, és mi mindenből választhatna. Tehát inkább talán azt kellene hangsúlyozni, hogy több információt, jobb információt adjunk, és olyan felépések, amik pozitívan mutatják be az egyes szakmákat. Gondolok itt például egy konkrét szakmára, ami nagyon férfinak tartik, például a, ö, ö, például a, akár a ö, hegesztés, vagy az elektro elektronikus villanyszerelési munkák nőket nem igazán fogadják el, nem igazán érzik magukat elfogadottnak, és inkább az információ hiányzik. A vagy például nem annyira a sztereotípiákkal kapcsolatos kutatás kellene, ez, ez kulturális, történeti, és hát természetesen jogokban egyenlőek vagyunk, de szerencsére férfiak, nők mégsem egyformák, tehát nyilván a fizikai adottságokból is származnak. Tehát a területen inkább a sztereotípiák ellen ugyan lehet harcolni, de az oktatással, a médiákon keresztül, a hirdetésekben, és többek között, hogyha eljutunk oda, hogy megválasszuk, hogy merre menjünk tovább tanulni, akkor megint csak a sztereotípiák ellen kell fellépni. Ez persze nehéz, de egyébként gratulálok néhány módosítót majd nyújtok be, de abba az irányba, amit elmondtam, de és nem kívánok. És most pedig elnézést kérek, nagyon ö, udvariatlan leszek, nem fogom meghallgatni a töveket, mert a Luxemburg téren a tejtermelőkkel találkozom, akiknek nehéz a sorsuk. Úgyhogy most itt hagyom önöket. Tack så mycket för det och eh, då går ordet till fru Köszönöm szépen. Klevetti asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is gratulálni szeretnék Liotár asszonynak ehhez a jelentéshez, ami véleményem szerint rendkívül fontos, és szerintem nem eléggé vitatjuk meg, nem elemezzük eléggé a sztereotípiák kérdését életünkben, és azt is merném állítani, hogy el kellene gondolkodnunk azon a tényen, hogy a társadalom általában fontosságot, nagyobb fontosságot tulajdonít a sztereotípiáknak, és gondolok itten arra, hogy egyfelől tabunak tekintjük őket, ott vannak, meghatározzák a módot, ahogyan gondolkodunk, ahogy eh, cselekszünk, mindenütt jelen vannak, mindig hallunk dolgokat, amikor konkrét helyzeteket elemzünk a nők-férfi egyenlőtlenségben. Ah, ja, hát igen, a sztereotípiák. A sztereotípiák olyanok, mint az alkotmány, vagy mint a jogszabály egy kis túlzással. Ugyanakkor a sztereotípiák ilyen vagy olyan módon tulajdonképpen felmentést is adnak az egyenlőtlenségekre. Aztán, hogy hát igen, ez így van, ez a hagyomány miatt, ezért azért. Tehát nem csak arra van szó, hogy megoldásokat kell keresni, mert természetesen ez benne van jele, a kollégánk jelentésében is, és hozzátehetnénk további gondolatokat is. Abból kell kiindulni, hogy a sztereotípiák eh, bizonyos értelemben szociális ellenséget amelyek sok esetben eh, arra kényszerítenek, hogy ezt az egyenlőtlenséget fenntartsuk. Ugyanakkor azt is látni kell, és a jelentés ezt az utat is megnyitja, hogy a hatások, a közvetlen hatásai ellen lépjünk fel a sztereotípiáknak, amik az egyenlőtlenséget okozzák férfiak nők között. Természetesen meg kell találni azokat a területeket és eszközöket, amelyek lehetővé teszik az egyenlőtlenség felszámolását. Ugyanakkor, amikor nagyon konkrét eszközökről van szó, akkor ott már problémák mutatkoznak. Nem, véleményem szerint nem mindig látjuk jól, hogy milyen hatásaik vannak a sztereotípiáknak a különböző területeken. Éppen ezért, vagy még más két ok miatt gratulálok kollégánknak, és remélem, hogy ahogy egyébként a hozzászólásában is elmondta, e, hajlandó velünk együttműködni, mert szerintem mindenkinek hozzá kell járulnia annak érdekében, hogy hatékonyan tudjunk fellépni ezen sztereotípiák ellen, amelyek az életünket e, keretbe kényszeríték és a megfelelő módon kellene őket bemutatni, tehát azokat a gondolkodásmódokat, amiket adott esetben nem igazán tudjuk megváltoztatni, esetleg egy kicsit a helyzetet lehetne változtatni. Köszönöm. Tack för det och då går ordet till fru Cheskova. Varsågod. Soszkavai asszonyé a szó. Először is köszönöm szépen a jelentés készítőjének a jelentést, mert véleményem szerint kulcs kérdéseket feszeget, olyan területeket, ahol a nemi sztereotípiák ellen nagyon fontos fellépni. Fontos itt a médiákra és a hirdetésekre koncentrálni. Ez az a terület, ahol leginkább találkozunk a nemi sztereotípiákkal, amelyek már a gyerekeket is nagyon korán befolyásolják Ugyanakkor meggyőződésem, hogy az oktatásban a szülők játszák a legnagyobb szerepet, a, pe, a szülők azok, akik a példát jelentik a gyerekek számára. Szeretném megemlíteni néhány területet, amely benne van a jelentésben. Az oktatás és a médiák, a hatos bekezdés arról szól, hogy a képzés, illetve olyan tanfolyamok, ahol a negatív sztereotípiákra felhívják a figyelmet. A kérdésem az az, hogy hogyan tudjuk ezt mérni, egy ilyen dolgot hogyan lehet értékelni utána mik a célkitűzések, milyen mutatók alkalmazhatóak ehhez. Szeretném megkérdezni jelentéstevő asszonyt, hogy mire gondolt itt konkrétan. Négyes pont. A szakképzési tanácsadás. Egyetértek ezzel, azonban nem hinném, hogy ezt tanfolyamon vagy oktatáson kerül, a szokásos iskolai oktatáson keresztül lehetne ezt megoldani itt kellene, hogy legyen valami tananyag is ezekre a kérdésekre. Egy jó információs kampány, mint például az, amit itt Brüsszelben folytattunk, nők is kutatás címen. Akkor a munkaerőpiac. Egyetértek, hogy a munkaerőpiacon a nők találkoznak bizony sztereotípiákkal és nemi megkülönböztetésekkel, ami pedig az F és G pontot illeti szerintem óvatosabban kellene fogalmazni. Különösen gondolok itt a rugalmas munkaidő kérdésére, mert a gyerekkel lévő azt nők szeretnének gyakor, sok esetben rugalmas munkaidőt vagy részmunkaidőt, úgyhogy a gyerekeikkel is tudjanak foglalkozni. A G ponttal itt szerintem az információ nem igazán objektív. Szeretném megismerni, hogy vannak-e statisztikák, illetve statisztikák szerint például nők jelentkeznek-e egyáltalán az építőiparba, vagy a tűzoltónak szeretnének-e egyáltalán menni. Nem tudom, hogy vannak erről statisztikák, hogy hányan szeretnének valóban oda menni vagy kerülni. Lehet, hogy több férfit vesznek fel ezekbe a területekbe, mert a nők nem is törekednek erre a területre, és nem azért nincsenek, mert nem veszik őket. A nők szabad választását lehetővé kell tenni, hogy ne menjenek erre a területre, mert fizikailag nagyon nagy igénybevételt jelentenek hogy ilyen esetben a nőknek az akadálya nem a sztereotípia, hanem a fizikai adottságaik, és ezt pedig nem lehet diszkriminációnak nevezni. Tehát engedjék meg, hogy ezzel a ponttal ne teljesen értsek egyet. Egy másik dolog, amit ugyancsak meg szeretnék említeni, az pedig az, hogy amivel mindenképpen foglalkozni kellene ebben a jelentésben. A nemi sztereotípiák a gyerekek körében is uralkodnak, vagy főként ott uralkodnak, még az Unióban is. Engedjék meg, hogy én megemlítsem, hogy a nemi sztereotípiák elleni küzdelmet támogatni kell egy megfelelő családpolitikával is, ami lehetővé teszi, hogy a nők karriert vállaljanak és tovább dolgozzanak, és megosszák a gyerekek ellátását a férjel. Ismétlem magamat, én nem vagyok itt árnyék jelentéstevő, de szerintem ez egy kulcsfontosságú dolog. A családpolitika az nemzeti tagállami kompetencia, tehát itt még van mit tenni, mert itt ezen a területen vannak nagyon akadályok. Még egy dolgot szeretnék felvetni, egy másik intézkedést, ez pedig a 14-es pontja jelentésnek. Szerintem itt gond van abban, hogy hogyan mérjük és értékeljük a nemi sztereotípiákat. Nagyon komplex eh, fogalom ez az egész, és ahogy a jelentéstevő maga is mondja, mutatókat kell kidolgozni én úgy gondolom, hogy ezeknek a mutatóknak a meghatározása a része kell, hogy legyen az európai férfi-női egyenlőségi intézetnek, tehát inkább ennek a szakintézetnek kellene ezzel foglalkoznia, mint a bizottságnak vagy más intézménynek. Köszönöm szépen ezt a rendkívül átfogó, komplex jelentést. Szerintem mindenképpen kell foglalkozni a nemi sztereotípiákkal, és fogok benyújtani módosítókat annak megfelelően, amit az imént elmondtam. Köszönöm. Köszönöm szépen. Cornelissen asszony, köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a jelentését a raportőrnek. Azt hiszem, hogy nagyon nehéz lehetett ezt a munkát már elkezdeni is. Igen, ez egy nagyon bonyolult téma, nagyon nehéz egyáltalán foglalkozni ezzel a témával, anélkül, hogy az ember ne sértene meg bizonyos érdekeket, területeket. Fontos a tudatosítás, nevezetesen, hogy az emberek változtassák meg a gondolkozásukat is ezen a területen. Tehát a tudatosítás az egyik legfontosabb fegyver, amelyen rendelkezünk. Ahogy hallottuk, tehát a legrosszabb területeken kell fellépni. Ugye látjuk, hogy a hirdetések milyen rossz hatással vannak, például ugye általában nem a férfi, férfiak szokták a mosószereket, vagy pedig a porszívót reklámozni. Tehát itt is megvannak a sztereotípiák, sőt az is az lenne, hogyha a férfiak reklámoznák ezeket a termékeket. Tehát itt úgy gondolom, hogy a nemek közötti szakadék sokkal nagyobb, mint a bérek közötti szakadék. Ez egy olyan probléma, amely nem csak a nők, hanem a férfiak számára is probléma, ami az EU saját közleményét illeti néhány héttel ezelőtt volt egy nagy kampány a lányok és a tudomány témájában, és akkor a magas cipősarkot, a rúst használták fel ebben a kampányban, és 8000 8 ezer személynek nem igazán tetszett ez már a kampány első napján sem, úgyhogy azt hiszem, hogy nem ez az irány, a jó irány. Ha a sztereotípiákkal fel akarjuk számolni, akkor a választás szabadságát kell biztosítani, ugyanis a férfiaknak és a nőknek igazából tehát nincs meg a lehetősége a választásra a sztereotípiák terén pedig erre lenne szükség. Ugye az én gyermekeimmel is az a helyzet, hogy például egész héten a nagyszülőknél vannak, vagy csak pénteken megyek el értük, vagy azt mondják, hogy milyen anya vagyok én. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos téma talán Hollandiában, Svédországban ez nem okoz problémát, mert eh, igazából az a tény, hogy a nők dolgoznak, ez egy kicsit visszaszorítja a sztereotípiákat is. EU-s szinten kell tehát fellépni, és eh, meg kell erősíteni ezt az egész folyamatot. Ezt meg kell nézni, hogy hol lehet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem látom, hogy lenne más felszólalási kérelem, akkor visszatérünk. De igen, elnézést kérek. A bizottság részéről van, van valaki, aki szeretne felszólalni? Valaki a bizottság részéről, igen? Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy szót ad nekem. Először is természetesen szeretném megköszönni a bizottságot és a jelentéstevő asszonynak is köszönöm a munkát, Liotár asszonynak. A sztereotípiáknak a meg, megszüntetése a különböző területén az életnek szintén egy fontos feladata a bizottságnak, ugyanis a sztereotípiák kihatnak a férfiak és nők szabad választására, a lehetőségeiket csökkentik, a különböző területeken gátolják őket abban, hogy kifejleszék a tehetségüket. A bizot, az Európai Bizottság a 2010-es, 2015-ös időszakra kidolgozta a programját, néhány mm, területre szeretnék rámutatni, bizonyos tevékenységekről már a jelentéstevő asszony is szólt, mm, tehát néhány kezdeményezésre szeretnék rámutatni, nem kimerítő ez a lista, mert erre most nincs időnk. A, mi a média területet illeti, szeretném jelezni azt, hogy a Pekingi akcióprogram vagy platform értelmében az ír soros elnökség arról döntött, hogy a nők a médiában témával fog többek között foglalkozni, és az esélyegyenlőségi intézet, európai intézettől azt kértük már, hogy adjanak különböző adatokat a nők részvételéről a médiában szeretnénk összegyűjteni mindazokat az információkat, amely a jó magatartás kódexel foglalkozik, amelyet a média területén vezettek be. Ami az oktatás területét illeti, engedjék meg, hogy aláhúzzam, hogy a Comenius program keretén belül a bizottság támogatja az együttműködést az unió tagállamai iskolái között, Mm, annak érdekében, hogy biztosítsa az egyenlőséget a nők és a férfiak között, és, és ö, csökkentse a sztereotípiákat. Vannak jó tapasztalatokkal kapcsolatos csereprogramok, a bizottság megszervezett egy ilyen csereprogramot, pontosan a sztereotípiák felszámolása terén az iskolák között és a kis lányok és kisfiúk számára lehetővé teszik a, a választást, a, majd a továbbiakban. Van egy másik program is, csere, jó tapasztalatok csere szintjén. 2012-ben a képzés szintje, tehát a nemek kell kapcsolatos képzés Portugáliában, Dániában mutatják be a helyzetet, az oktatást, hogy hogyan lehet jobban tudatosítani ezt a témát az emberekben, a tanulókban, és a részvevő országok számára lehetővé teszi, hogy arról is vitatkozzanak, hogy hogyan lehet átvenni a jó tapasztalatokat, a jó gyakorlatot. Aztán vannak más területek, ahol sok a sztereotípia. A jelentésében asszonyom ön is aláhúzta azt, hogy mennyire fontos tudatosítani e, ezt a, a témát az emberekben, hogy beszélni kell a, e, a bér szakadékkal kapcsolatos kockázatokról is. Emlékeztetem önt arra, hogy a bizottság egy nagy információs kampányt folytatott le, már csak azért is, hogy az európai bére közötti szakadékot csökkentse, ez a 2005-2012-es évekre vonatkozott. Továbbá megszerveztük a bérszakadék elleni konferenciát is. Ebben az évben márciusban kerül sor erre a konferenciára és szóltunk arról is, hogy annak érdekében, hogy ugyanazt a fizetést kapja, mennyivel többet kell egy nőnek dolgoznia. Ebben az évben elindítottunk egy specifikus programot is a vállalatok számára hogy hogyan tudnák támogatni ezt a folyamatot, hogyan lehet felvenni harcot a bérszakadék ellen, milyen erőfeszítéseket kell tenni. Lesznek oktatási, képzési programok e témát illetően. Továbbá van egy fontos terület, az pedig, hogy hogyan lehet a vállalatokat bátorítani arra, hogy a nők tehetségét, lehetőségeit igenis használják ki olyan területeken, ahol túl sok a férfi munkaerő. Ami a döntéshozatali folyamatot illeti, természetesen a férfiak és a nőknek meg kell adni ugyanazt a az esélyt a karrierük lefolytatására. 2012. márciusában a bizottság E témával, illetően e, egy e, jelentést adott ki a jelenlegi helyzetről, a nők szerepéről a gazdasági életben. Úgy találja, hogy a jelenlegi helyzet nem kielégítő, és ezen a területen is célzott feladatokra van szükség. A döntéshozatali folyamat egy olyan terület, amelynek a amely kapcsolódik a nők és férfiakkal kapcsolatos sztereotípiákhoz a munkaerőpiacon is. Továbbá a az Európai Szociális Alap feladatáról is szó volt az adott időszakra vonatkozóan. Itt azt látjuk, hogy a férfiak és a nők közötti egyenlőség különböző programokhoz csatlakozott annak érdekében, hogy sztereotípiákat is csökkentsék a foglalkoztatási főigazgatóság is foglalkozik ezzel a témával, sőt az elkövetkező időszakban ez lesz az egyik fő téma, amelyel foglalkozni fog a bizottság. Ezeket az információkat mind megtalálják a Staff Working Document Elements for a Common Strategic Framework 2014 2020 as dokumentumában, ami a férfiak szerepét illeti. A férfiak szerepe egy olyan elem, amely nagyon fontos. A bizottság számára ez egy transzverszális téma az Európai Bizottság stratégiájában és szeretném jelezni, hogy 2010-ben a bizottság elindított egy tanulmányt a férfiak szerepéről, a nők és a férfiak közötti egyenlőség megvalósítása érdekében. Ez a tanulmány, ezt a tanulmányt egy konferencián 2012. szeptemberében Brüsszelben fogják bemutatni, és reméljük, hogy sokkal több információval fogjuk ellátni a politikai döntéshozókat is e témát illetően. Végül pedig, ami az Európai Esélyegyenlőségi Intézet szerepét illeti, a jelentésben erre is tett utalást a raportőr. Szeretném elmondani azt, hogy a jelenlegi munkaprogram és a jövőbeni munkaprogramok is arról szólnak, hogy az intézet eh, sokkal eh, több tevékenységet akar kialakítani a sztereotípiák felszámolása terén. Azt is látjuk, hogy a médiában eh, sokkal több a férfi munkavállaló, és éppen ezért tudatosítani kell az, hogy milyen férfi és női modelleket képzelünk el. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. És akkor most visszaadom a szót Liutár asszonynak, a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nagyon sok jó javaslatot kaptam, nagyon nagy figyelemmel követtem a vitát, és szeretnék majd egy témáról a kolléganővel mm, beszélni nevezetesen, hogy a nők ugye rugalmas munkahelyeket szeretnének, mondja a kolléganőm, ugye? Na most az a kérdésem, hogy a nők miért akarnak rugalmas munkahelyeket. Azért, mert ők szeretnének saját maguk foglalkozni a gyerekeikkel, jó, hát akkor ez nem okoz semmiféle problémát, de bizonyos esetekben azért választja ezt a nő, mert a társadalom várja el tőle ezt. Tehát ez a társadalmi image, mert a társadalom úgy tekinti, hogy ő rossz anya adott esetben, ha nem foglalkozik a gyermekével. Aztán vannak olyan anyák is, akik azért szeretnének rugalmas munkahelyet vagy munkaidőt, mert több időt szeretnének a gyermekeikkel elköl, eltölteni. Tehát a társadalomban is létezik, van egy ilyen kép. Én azt akartam a jelentésemben arra akartam rámutatni, hogy nem csak arról van szó, hogy itt egy ilyen választás előtt állnak a nők, hanem a társadalom részéről is vannak elvárások, és a nők azért választanak így, mert a társadalmi elvárásokra, kritériumokra akarnak választ, választ adni. Azt hiszem, hogy majd eh, együtt, kétoldalúan meg fogjuk ezt a témát vitatni, és megtaláljuk a megfelelő megoldást. Ami a karriereket illeti, például a tűzoltók esetében. Hollandiában ugye a holland nyelv eleve már tű, férfi tűzoltókról beszél. Tehát szó szerint a holland nyelven a tűzoltó az a tűz férfi szóként van meghatározva. Tehát férfi tűzoltókról beszélünk. A, arra lenne szükség, hogy már kiskorban kezdjenek el gondolkodni arról például, hogyha egy kisfiú szeretne mondjuk takarító lenni, vagy pedig ápoló, akkor meg legyen ez a lehetősége. Köszönöm szépen mindazt, amit elmondtak. Ugye van, aki azt is mond, elmondta, hogy bizonyos mutatókra lenne szükség, E, ezekről el kell gondolkodni, milyen típusú mutatókat akarunk kidolgozni például. Aztán volt egy másik kollega, aki azt mondta, hogy nagyon fontos eszköz a tudatosítás, hiszen a területen ezzel teljes mértékben egyetértek, ami a bizottság képviselőinek a mondandójára a válaszom, az az, hogy igen, tudom, hogy a bizottság nagyon sokat dolgozott ezen a területen. Azonban sajnálom, sajnálom, hogy mindez a bizottság összes tevékenységében azonban nem tükröződik. Én minden főigazgatósággal kapcsolatban léptem az utóbbi öt évben, és megkérdeztem őket, hogy milyen javaslatokat tettek, milyen programokat dolgoztak ki, valósítottak meg a sztereotípiák, a nemek közötti sztereotípiák felszámolása terén. Hát az eredmény nagyon is nem, tehát nem kielégítő és igazából nem kaptam választ a kérdéseimre itt. A, az összes tevékenységet illetően, szociális, gazdasági, innováció, környezet témában. Tehát ezeken a területeken mindenképpen akciókra van szükség. Ha egy főigazgatóság foglalkozik a témával, az nem elég. Ha tudatosítani akarunk, akkor minden tevékenységi területen kell ezt megtenni. Úgyhogy kérem a bizottság képviselőjét és általában a bizottságot, hogy közvetítse ezt az üzenetet a többi főigazgatóság felé is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretném hangsúlyozni, mennyire fontos ez a téma, amiről most beszélünk hiszen valójában arról van szó, hogy a lehető legtöbb lehetőségét nyissuk meg emberek számára, fiúk és lányok számára egyaránt az életükben. Hogy a lányok és fiúk ne csak a rendelkezésre álló lehetőségek a szakmák tekintetében ne csak a felét kapják meg lehetőségként, hanem a szakmák száz százaléka közül válogathassanak, és a sztereotípiek megakadályozzák az embereket abban, hogy azt az életet éljék, amelyet valójában élni szeretnének. Mert ezek a sztereotípiek befolyásolják a választásokat. Ezért nagyon fontos megvizsgálni ezeket a befolyásokat, és megvizsgálni, hogy hol vannak a határok. Köszönöm a hozzászólásokat, és tájékoztatnám önöket a menetrendről. Módosítások beadásának határideje szeptember 18. És október 12-én vitatjuk meg a módosításokat, és november 6-án szavazunk erről a, itt a bizottságban, a plenárisra pedig valószínűleg decemberben kerül. Ezt a napi rendi pontot most lezártuk, és következik akkor a tízes napi rendi pont a vállalatok, valamint a kis és középvállalkozások versenyképességét elősegítő program 2014-től 2020-ig. Janok Adakis asszonynak megadom a szót. Köszönöm, elnök úr. Szó szerint elnök személy, hogyha politikailag korrekt mondan szeretnénk megnevezni az elnökséget ellátó személyt, minden esetre térjünk vissza a valósághoz. Üzletasszonyként nagyon izgatottan fogadok minden hasonló jelentést, azonban egy kicsit korlátozottnak tartom a lehetőségeinket, hogy mit tehetünk mi bizottságként ezen a területen. Én tudom, hogy hol vannak a korlátok. Nagyon izgatottá váltam a jelentés láttán, de kénytelen vagyok fegyelmezni magamat, és motivációmat, hogy megváltoztassam a világot. Ami a innovatív partnerséget életi, a mi hatáskörünk nem az alapok növelése, hanem az, hogy hogyan tudunk valódi értéktöbletet biztosítani a nők számára a rendelkezésre álló pénzből. Tehát ezek ennek a jelentésnek a korlátai. Természetesen létre, léteznek ezek a finanszírozási források, de ez a jó hír, de vannak korlátok, és erről már beszéltem. lehet előrelépni az oktatás területén, hogy a nők figyelmét felhívjuk az üzletre, az üzleti lehetőségekre, mentorálási lehetőségek vannak. A másik dolog, amelyről beszéltem a jelentésemben, és ez egy kicsit nehéz, elismerem, a bizottság tájékoztatott arról, hogy ez nem gyakorlatias, nem praktikus, tehát hogyan tehetnénk praktikusabb az a kérdés. Tehát, hogy adatokra van szükségünk, azt illetően, hogy pontosan milyen tevékenységet végeznek a nők, és hol lehet segíteni őket a tevékenységükben. Nem volt lehetőségem beszélni a raportőrrel, ami szokatlan, úgyhogy kíváncsian várom a véleményüket. Köszönöm szépen. Klász asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Jelakodekus asszonynak a kiemelkedő jelentést. Valóban megfelelő témát választott. A bizottság jelentése is jó, szerintem elég kiegyensúlyozott, de még lehet rajta javítani. Kezdjük a nehézségekkel. Itt nem csak a gazdasági kérdésekről van szó, tulajdonképpen nem csak a pénzügyi válságról van szó, amely valóban érinti a KKV-kat, hanem a demográfiai változásról, az előregedő társadalomról is szó van, valamint arról, hogy egyre kevesebb ember lesz, kevesebb munkahely, mindezt bele kell számítani a helyzetbe. A KKV-k nyilván jelentősen hozzájárulnak a gazdasághoz. A bizottság helyesen irányította a reflektorfényt a számokra. Európában a munkahelyek több mint 67%-át biztosítják a KKV-k ez jelzi, hogy mennyire fontos ez az ágazat, és mennyi munkahelyről van szó, amelynek fontos biztosítani a védelmét. A, különösen a vidéken, bár előfordulnak nagyobb cégek, de ott még nagyobb a jelentősége a KKV-knak. Mindez hozzájárul a nők helyzetbe hozásához, hogy maguk is vállalkozóvá válhassanak. Ezt támogatnunk kell. De megfelelőbb keretfeltételeket kell teremtenünk a KKV-k számára, hogy jobban hozzá tudjanak férni a finanszírozáshoz, és a piacukat is fejleszteni kell. Különböző célcsoportokat ö, kell előtérbe hozni. Természetesen ide tartoznak a nők. Az előbb a nemi sztereotípiákról volt szó, ez is ö, fontos kérdés itt, e, ennek a témának a szempontjából is. Továbbra is megmaradnak a sztereotípiák, tehát például, hogyha egy nő kér hitelt az üzletéhez, a beindítandó vállalkozásához, hogyha egy férfi ad be egy üzleti tervet, akkor egészen máshogy tekintenek rá, mint egy nőre. Az Ipari Ügyi Bizottságban születik meg ezzel kapcsolatban a fő jelentés. Megfelelő úton haladunk tehát e tekintetben, hiszen a nőket is egy külön célcsoportként kell meghatározni. hasonlóan figyelmet kell fordítani a fiatalokra is. Az ő esetükben is figyelembe kell venni az esélyek egyenlőségét. Tehát igényt kell tartani, hogy jobban részesülhessenek a finanszírozásban és hozzáférjenek a folyamatos képzésben. Tehát például a nyelvek és a komputer használat területén is folyamatos továbbképzésre van szükség. A nők és a lányok ezen a területen lemaradtak. Különösen amikor a nemzetközi piacra való kijutásról van szó, az exportról, a határokon átnyúló üzleti lehetőségekről, a globális üzleti lehetőségekről, itt nagyon fontos szerepet játszik az, az internet, és ehhez nincs meg az infrastruktúra, hogyha elmegyünk vidékre, akkor az embereknek még mindig nem áll lehet rendelkezésükre az információs ö, stráda Gyakran ez az oka annak, hogy a vidéki nők saját vállalkozást hoznak létre, mert saját magukat szeretnék foglalkoztatni, mert egy, egyéb lehetőség nincs, ugyanakkor ez egy ördögi kör, mert hogyha valaki dolgozni szeretne, akkor vagy ingázni kell, vagy pedig elindítja a saját vállalkozását. És gondolják, hogy talán célszerűbb egy saját kis üzletet beindítani, amikor én magam rugalmasan tudom megszapni a munkaidőmet, és jobban tudok gondoskodni a családomról, jobban össze tudom egyeztetni a munkát a családról való gondoskodással. Ezt még nem találtam meg, hogy szövegszerűen ezt a javaslatot hogyan ö, fogalmazzam meg módosításként, de majd ezt meg fogom tenni. Azt hiszem, hogy itt ez, amiről beszélek, a vidéki nők ö, ö, hatalmas potenciált jelentenek. Ö, szükségünk van arra, hogy ezek a nők is, szükségünk van az ő munkájukra, de megfelelő kereteket kell teremteni hozzá hogy képesek legyenek élni ezzel a lehetőséggel. Általában 5000 euró kezdő tőkére van szükség, és azt kell végig gondolni, hogy egy nő hogyan tudja bizonyítani a bank felé, hogy hogyan tudja visszafizetni majd ezt a kölcsönt, hogyan fog ez megtérülni, és a nők máshogy közelítik meg ezt a kérdést, mint a férfiak. A piachoz való hozzáférésük is gyengébb, úgyhogy más lehetőségeket kell találni. Ezt nem feltétlenül hátrányként kell te erre tekinteni, hanem lehetőségként a nők számára. Úgyhogy számos potenciális felvetés van itt. A bizottság jelentésében sok a lehetőség, megfelelő irányba tart de kézzelfogható gyakorlatias módosításokkal lehet rajta javítani. Köszönöm szépen a bizottságnak a jelentést, a javaslatot. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Papadokoló asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is. Ö, ja, gratulálok Mariának a javaslataihoz. számos célt fogalmaz meg ez a jelentést, a könnyebb hozzáférést a finanszírozáshoz, segíteni azokat a nőket, akik önfoglalkoztatóvá szeretnének válni, segíteni őket a saját vállalkozás létrehozásában, és segíteni kívánja a tagállamokat abban, hogy hatékony szakpolitikai reformot hajtsanak végre ennek érdekében. Hogyha megnézzük a statisztikákat, és ezeket összehasonlítjuk, akkor látjuk, hogy sok nő Európa déli részén és számos más országban is bizonytalan a saját vállalkozás beindítását illetően, és segítségre, támogatásra, ösztönzésre van szükségük, szeretnék megtenni, de nem tudják, hogy hogyan, nem tudják, hogyan tudnának finanszírozáshoz jutni. És azt hiszem, hogy meg kell próbálnunk ezügyben tenni valamit, meg akkor is, hogyha megvannak a korlátok, de meg kell próbálnunk megfelelő hozzáadott értéket biztosítani, hogy segítsünk a nők érvényesülésében, és segítsük őket a vállalkozói készségek megszerzésében, ehhez tevékenységekre van szükség. Segíteni kell őket, hogy hogyan indítsák be a vállalkozásukat, hogyan fejleszék azt, hogyan építsenek az erősségeikre, hogyan tudják megvalósítani a szemléletváltást, hiszen jelentős biztatásra van szükségük. Ide tartoznak a fiatalok is. Na, napjainkban nehezen jutnak finanszírozáshoz, annak érdekében, hogy saját vállalkozásukat beindítsák. Beszéltem a raportőrrel és a többi árnyék jelentéstevővel, és a módosításaimat a lehető leggyorsabban be fogom nyújtani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ennyi jelentéstevő vagyok ebben a témában, úgyhogy én is szeretnék hozzászólni. kutakész asszony, meg kell mondanom, hogy a nemi közötti egyenlőség dimenzióját sikerült bevennie ebbe a jelentésbe, és ez nagyon fontos. Úgyhogy véleményem szerint nagyon jó véleményt fogunk a bizottságnak küldeni. Az egyes módosítással kapcsolatban szeretném elmondani, hogy nem vagyok teljesen biztos, nem értem teljesen, hogy miért vette ki az alacsony széndiokszid kibocsátásra való hivatkozást. Ehelyett a, azt tette be, hogy nők és férfiak egyformán. Véleményem szerint ezeket könnyű egyformán bevenni, egyaránt bevenni, hiszen nem ellentétei egymásnak. tehát kivette, hogy a kis széndiokszid kibocsátás erőforrás és energiahatékonyság, gazdaság és társadalmi kohézia fontossága. Amikor KKV-król beszélünk, akkor hajlamosak vagyunk egy kis lufit, buborékot képezni, elköré és elmondani, hogy ez mennyire fontos, de gyakran elfelejtjük, hogy mi a fontos, miért fontos, a növekedés. Azt hiszem holisztikusan kell tekinteni ezekre a kérdésekre. Tehát, hogyha a nők részt vesznek a munkerőpiacon, és a termelő tevékenységet végeznek, és részt vesznek a gazdaságban, és hozzájárulnak a növek, a, a, az egyre nagyobb növekedéshez, akkor a megfelelő infrastruktúrára van szükség, gondolok a szociális infrastruktúrára, az óvodákra, iskolákra, az idősekről való gondolkodást biztosító infrastruktúrákra, ugyanis, hogyha ezek a struktúrák nem léteznek, akkor nagyon jól tudjuk, hogy kinek kell majd ezeket a feladatokat ellátnia otthon. Úgyhogy igen, Beszéltünk az KKV-k fontosságáról, és arról, hogy a nőknek több lehetőséget kell adni, és nagyobb szerepet kell biztosítani számukra, de hogyan vehetnének részt a nők ebben, hogyha az egyéb feladataikat senki nem látja helyettük? Persze ez egy hosszú ajándék, karácsonyi ajándéklista, de ezt is nagyon fontosnak tartom a részvétel nem csak a KKV-król szól, hanem hogy lehetővé tegyük a nők számára, hogy valóban részt vehessenek a gazdasági tevékenységben. Ez kritikus véleményem szerint. Ez volt az én véleményem, és most a bizottság képviselőjét kérem meg, hogy vegye át a szót. Mitchell asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek és valamennyi hozzászólónak. Én azzal kezdeném, hogy nem áll szándékunkban az ambícióikat csorbítani, de szeretnénk, hogyha ugyanakkor két lábbal a földön maradnánk a célokkal kapcsolatban. Teljes mértékben egyetértünk azokkal a célokkal, amiket itt megneveztek, és nőként beszélek, aki több alkalommal is megpróbált vállalkozást indítani, és ismerem mindazokat az érzelmeket, amikről itt szó volt. A Janakudákis asszony is rámutatott, egy program, egy jelentés megközelítéssel kell eljárnunk, és óvatosan és korrekt módon kell megnéznünk, hogy mivel is foglalkozunk ezekkel a témákkal kapcsolatban. És a nő, vállalkozó nőkkel kapcsolatban csak ezt mondhatjuk el, hogy nagyon igyekszünk ezen a területen előbbre lépni. Amerikai, brit vállalkozói szinteket nem érjük el a nők közében. Itt nyilván vannak kulturális hasonlóságok, különbségek a, ebben a két országban a nyelvi korlátok is kisebbek, mint más országoknál, és több százezer ö, vállalkozás munkalehetőséget jelent ez. Tehát ezekkel a kérdésekkel nagyon komolyan foglalkoztunk. Amiket említettek, hogy a vidéken élő nőknél milyen hatások vannak, illetve a kulturális sztereotípiák hogyan érintik a nőket, ezek is mind fontosak ami hogy ez már megemlítése kellett, A módosító indítványokat illetően itt vannak igazán nehézségek, hogy összeszedjünk bizonyos mutatókat, illetve információkat. Fontos, hogy itt a megfelelő módon járjunk el, de hogyha megígérjük a lehetetlent, akkor csak csalódást fogunk okozni. Tehát például a 9-es és 13-as módosítónál én egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy ezek az adatok léteznek, vagy ha léteznek is, hogy ezek akár csak tagállami szinten is megvannak, és hogyha az uniót tekintjük, akkor pedig valószínűleg erősen inkonzisztensek ezek az adatok. Én nem vagyok tehát biztos abban, hogy E, ezt e, könnyen és egyszerűen össze tudnánk szedni, tehát itt komoly kétségek merülnek fel. Ami a finanszírozást illeti, szeretnék rámutatni arra, hogy még mindig vannak lehetőségek, hogy a kozmén keresztül egy garancia lehetőséggel hitelt vegyenek fel, de ez egy korlátozott lehetőség. A program a szociális változás és innováció céljára hirdette meg ezt a programot, tehát itt egy kicsit átfedés van, és nem egészen arról, hogy teljesen kizárjuk a lehetőséget. Úgy gondolom, hogy figyelembe véve az időt, nem kívánok részletekbe menni más pontokkal kapcsolatban. Szeretném ugyanakkor rámutatni még arra, hogy az idei KKV hetünk, ami majd október közepén lesz, az foglalkozik egy egész napon át a női vállalkozók problémáival és kérdéseivel úgyhogy jó lenne ottan, ha csak jól részt vennénk, illetve paneleket is vezetnénk. És csak úgy előzetesként eh, a bizottság elnökével hagynék, hagynék itt néhány példányt ebből a eh, brosúrából, ami a Sikertitka címet viseli, és a legutóbbi anyagunk, épp most jött ki frissen a nyomdából, és benne vannak a különböző versenyek is, és a Eh, a vállalkozóknak a nagyon magas százaléka nő eh, eh, különböző élelmiszeripari divattal vagy családi vállalkozásokkal kapcsolatos területeken vannak, de vannak a biztosításban, hajóépítésben is nők és különböző gépészeti területeken. És egy kicsit ez jól mutatja, hogy végül is merre lehetne menni. Ami a további részleteket és pontosítókat illeti, állok rendelkezésre, a, és ö, ha szükséges, akkor a részleteket is megbeszélhetjük. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm Janakuka Diszasszonynak a jelentését. Van ugye az, az a dal, aminek az a ö, címe, hogy I can fly, tudok repülni. Ez, amit elmondott, ez is megerősíti az elképzeléseket, és ennek a mindenképpen dolgozni kell ezen. A, nagyon sok probléma van, amit mi magunk is meg tudunk oldani, tehát már volt szó az adatkérdésről, értem a problémát, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy ennek ellenére meg kell nézni, hogy hogyan lehet ezt a problémát csökkenteni vagy megoldani. Erre is várok javaslatokat. A várom a módosítókat, néhány nagyon érdekes ötletet hallottam itt több szemétől is, és úgy gondolom, hogy amit az üzleti életben is minél többet tudunk különböző szempontokból, annál hasznosabbak ezek a jelentés számára. A szociális infrastruktúrát illetően nem fogunk most ezt a vitát lefolytatni, de hogy kell az óvoda és a KKV, az tud-e fizetni óvodát, és hogyha egy olyan vállalkozás van, ahol csak hárman dolgoznak, ott tudnak-e fizetni óvodát, és kinek kellene ezt fizetnie, ez egy külön vitát érdemelne meg, de köszönöm az elmondottakat. Akkor nézzünk elébe, mondja az elnök. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a vitát. Tehát akkor szeretném most bejelenteni néhány részletet az ütemezésről, hogy mi lesz ez. Tehát a módosítók előterjesztésének határidője augusztus 30-a és szakbizottságban szeptember 19-20-a között, majd pedig az ITRE szavít október 8-án, 9-én, és plenárison pedig a második mini plenárison novemberben lesz. Ezzel ennek a témának a végére értünk, és akkor most következik a 11-es téma, az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése valamennyi szakasz. Egy kicsit szűk az időnk, úgyhogy azonnal átadom a szót Hannibal asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr! Nyilván látták a módosításokat, amiket be, amelyek benyújtásra kerültek. Szerintem ez nagyon elkeserítő. Olyan értelemben, hogy nincsen meglepetés, hogy a tanács igyekszik lefaragni azt a növekményt, amit mi beterveztünk. De még a jelenlegi gazdasági helyzetben is ez elkeserítő, mert megnyírbálták azokat a sorokat, amelyek egyébként nagyon fontosak, és például a munkakörülményeket érinti ez, és 14,8%-kal akar ezen a soron visszavágni, a, tehát visszametszeni a tanács. A női egyenlőségben is van csökkentés a 4%-kal, az, e, az erőszak elleni küzdelem és az állampolgársági programot 9%-kal, ezt nagyon aggasztónak tartom, és különösen aggasztó ez a Daphne esetében fontos lenne ezt megőrizni, sőt még növelni a Daphne-ra szánt összegeket. Ez igazán komoly visszalépést jelent. Tehát szeretném, hogyha ez a, én úgy gondolom, hogy ez egész nagyon elkeserítő. Ezért, amit javaslok, az az, hogy egyelőre ne adjuk fel ebben a szakaszban, mert szerintem ez hiba lenne, hanem ragaszkodjunk ahhoz, amit már eddig kikötöttünk és amit akarunk, mert ennek az a célja, hogy visszavigye a költségvetést arra a szintre, amelyen volt. És szerintem, hogyha egyszerűen csak számolunk, ennek a visszaállítása arra a szára, amiben ez szerepel a bizottság 2020-as agendájában, az remélhetőleg 1,89 milliárd, millió eurót jelentene. ez valójában csak egy százaléka a költségvetésnek és nem nagyon nagy összegekről van itt szó. Tehát ez az egyik ok, amiért én nagyon elkeserítőnek találtam ezt, mert amit el lehetett volna érni, az nem, az nem kellene igazán sok pénz, hanem igazán elfogadható. Ha viszont ezt a kis összeget nem tesszük oda, akkor nagyon sokat fogunk veszíteni. Ezért hangsúlyozni kell, hogy ezt a nagyon pici növekményhez mi ragaszkodunk, mert a női egyenlőség egyébként nagyon nagy csorbát szenved. Tehát én azt mondom, hogy még egyelőre ne adjuk fel el. Ami a kísérleti projekteket illeti egy picit jobb a helyzet, az egyik a ökológiai átalakításon zöld munkahelyek és a női foglalkoztatás kérdésével foglalkozik. A nőkkel való kereskedelem és a prostitúció elleni küzdelem, illetve a mutatók kidolgozása, a helyi életben. Az első három nem igazán jó helyzetet tükröznek. A 8D, C, a C és a D a következők. Az utolsó a végrehajtás mérésére kidolgozandó mutatók, az egy átkapott tehát úgy tűnik, mintha ezzel valamire lehetne jutni, és A besorolást kapott 1 millió euró a módosítókban. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezt meg is fogjuk kapni, de legalábbis úgy tűnik, hogy jól, jobban haladnak a dolgok, úgyhogy reménykedjünk. Korábban nem volt a bizottságnak kísérleti projektje. Még néhány dolgot szeretnék elmondani, és röviden amennyire lehet. Vannak dolgok, amikkel a bizottság foglalkozik, és ezek eh, a nemi egyenlőségre is szolgálják, ez önmagában jó, valamere haladunk. A eh, bűnözés elleni küzdelem eh, megelőzése ez a 1859-es cikkre épül, a nők gyakran áldozatai az erőszaknak, még akár szűk környezetükben is. A az Európai Unió különleges képviselője, ez módosítóra került, és itt hangsúlyozzák a nemek közötti egyenlőség fontosságát a külszolgálat és a nők és a különböző projektek, amelyek megvalósításra kerülnek. Ez fontos, hogy az Unió maga is alkalmazza az egyenlőségpolitikát. Ez, ez örvendetes A 48-as cég eh, például a ö, rossz vagy gyenge örményekkel foglalkozik. Én nagy, nagyon sok nő van rosszul fizetett munkahelyeken, erről is beszéltünk. Akkor a hagyományos női foglalkozási körök, aztán, hogy a nők gyakran az alacsonyabb bért kapnak, részmunkaidős kérdésekkel is foglalkozhatunk. Tehát ezeket mind ismerjük ebben a szakbizottságban, illetve a nők férfiak közötti béregyenlőtlenség. Tehát nagyon fontos éppen ezért, hogy megfelelő figyelmet fordítsunk a ö, rossz, gyengén fizetett munkahelyeken dolgozó nőkre, de összességében úgy gondolom, hogy ez a költségvetés ez így eléggé elkeserítő, ezért úgy gondolom, hogy tovább kell küzdenünk mind az utolsó pillanatig. Ugyanakkor vannak kérdések, amiket a bizottsághoz szeretnék intézni. Szeretném megkérdezni először is, hogy a, mikor a költségvetést emli, lecsökkentették, akkor ezt a korábbi évek el nem költött összegeit is figyelembe vették. Tehát ez azt jelenti, hogy hogy azért, mert úgy gondolták, hogy úgysem költjük el, vagy pedig csak egyszerűen fűnyíró elven alapján meghúzták a vonalakat, mert ugye mindenki mindent csökkenteni akar. Ez az első kérdésem. A második kérdés, hogy miért van ilyen borzasztó nagy csökkentés a bűnözés megelőzés és bűnözés elleni közelemben az ötös oldalon láthatóak a konkrét összegek. Ha megnézzük ezeket az összegeket, itt 16 millióval van, 16 millióról van szó, ez majdnem 40 százalék, tehát szeretném tudni, hogy miért mert általában a bűnözés elleni harc azt fontosak szokták tartani. Miért van itt ekkora ö, csökkentés? Ezeket szerintem a bizottságtól mindenképpen meg kell kérdezni. Köszönöm szépen. Uh, Többen kértek szót, de szeretném. Jó, hát akkor svédről folytatnám. Tehát akkor svédre váltok, mondja az elnök. Röviden annyit szeretnék mondani, hogy teljes mértékben osztom csalódottságát, és azt, hogy mennyire fontos a mi szerepünk, mint bizottság szerepe, e, e témában mennyire fontos tudni, hogy hogyan is fog fejlődni a helyzet, hogy jó politikára lenne szükség de itt most nem a gazdasági felelősségről van szó, ugye itt a gazdasági válság eh, ellenére, hanem arról van szó, hogy elmondjuk, beszéljünk a Daphne programról, a fontos témákról, amelyek a nők és a férfiak jogaihoz kapcsolódnak, aztán majd tovább a folyamat során más típusú értékelésre is eh, szükség lesz, de itt most arról van szó, hogy növeljük a költségvetést a programokra vonatkozólag. A DAFNE program egy célzott program, és ezt is finanszírozni kell, valamint a többi programot is. Tehát most pedig Kvatorska asszonynak adom meg a szót a bizottság részéről. Nem, nem tudom, hogy jól ejtem a nevét. Kvaterska, Kvatorska, igen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy szót ad a bizottság képviselőjének. Köszönöm a kérdéseket. Ami az első kérdést illeti a DAFNE programmal kapcsolatosan a 2013-as költségvetési javaslat 18 millió, ez a, az eredeti programban már benne volt. A 2012-es évvel össze hasonlítva van egyfajta csökkenés, de a költségvetési hatóságok 2012-es évre 2 millióval többet irányoztak elő, ami a második kérdést illeti. A 2012-es költségvetésre vonatkoztatva a 2000 13-as költségvetés, mind a Progress, mind pedig a Daphne programra vonatkoztatva, 2013-asra is az előzetes költségvetési előirányzatokat kell figyelembe venni. 2011-re vonatkoztatva 19%-kal volt egy növekedés az előjányzatok és a kifizetések szintjén. Köszönöm szépen! Most pedig visszatérünk a jelentéstevő asszonyhoz, Hannibal asszonyhoz. Köszönöm szépen, köszönöm ezeket a válaszokat. Hát nem értek egyet teljes mértékben azzal, amit az elnök mondott, nevezetesen, hogy így kell tovább menni az úton. Azt hiszem, hogy hogy azt kell mindenképpen követelni, hogy sokkal több költségvetés álljon rendelkezésre mi bizottságunk által vizsgált témákra. Most mi lesz a továbbiakban a helyzet? Teljes mértékben harcolunk kell a pénzügyi lehetőségeinkért. Itt nem általánosságban beszélünk a költségvetésről, hogy itt most csökkenteni kell az EU-nak a költségvetést, vagy nem. Itt megfelelő finanszírozási lehetőségekre van szükség, a, és ezt próbálom meg a jelentésemben is kifejteni. Köszönöm szépen! Tehát akkor a következőket szeretném elmondani. A módosítások benyújtásának határideje július 26-a, 12 óra. A bizottság szavazni fog majd szeptember 3-án erről a jelentésről. Októberben pedig lesz a Költségvetési Bizottságban egy szavazás. Itt most eh, lezárjuk a ezt a napirendet, és a 12-es napirendi pont következik, de hát nagyon sürget bennünket az idő, nagyon kevés most már az idő. A jelentéstevő egyetértene azzal, hogy a rendelkezésre álló négy percben vitassuk meg a témát, vagy délután? Rövid leszek, eh, elnök úr, azt hiszem, hogy négy perc az elég lesz számomra. Szeretném bemutatni a témámat, a 2011 évi uniós jelentés a politikák fejlesztési célú koherenciájáról. Itt az illetékes a DEVE bizottság. Szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak a kiváló segítségéért. Természetesen nem tudtam mindent bevenni a jelentésbe a dokumentum hosszúsága miatt, és itt elsősorban az emberi jogi témákra próbáltam koncentrálni a nők és a lányok jogaira, például a fejlődő országokban. Én gondolom, hogy az árnyék jelentéstevők is elolvasnak mindent. Én megpróbáltam az én véleményemben azokra a témákra összpontosítani, amelyekről úgy gondolom, hogy fontosak. Itt elsősorban a nők alapjogi kérdéseiről van szó. Éppen ezért fontos a gyermekek és az anyák megsegítése a nők ellen és a gyermeklányok elleni erőszak eh, ellen fellépni megfelelő infrastruktúrákra van szükség. Sok esetben a lánygyermekek nincs meg a lehetősége megfelelő oktatásra. Éppen ezért fontos megváltoztatni a mentalitást is és sok esetben ugye a lányok nem is tudják, hogy mik a jogaik, és csak is a fiúk jogaival foglalkoznak. Sokszor kényszer házasságba kényszerítik őket, vagy már korán férhez adják őket. Egész egyszerűen megsértik a jogaikat. Biztosítani kell tehát számukra az oktatást, a jó környezetet, informálni kell a nőket a szexuális és reproduktív jogaikról, egészségükről, ez részét képzi például olyan betegségek elleni fellépésnek, mint az AIDS. Mindez a Pekingi plusz 15-ös platformban, vagy akcióprogramban is benne van. Ez a bizottság számos esetben vitatja ezeket a kérdéseket, aztán ott van az abortusz kérdése, mindenképpen erről is kell szólni, aztán az EU támogatását élvező országokról is szólni kell, aztán azokról a területekről, ahol háborúk vannak, és ez nagyon sok szenvedést okoz, nagyon nagy az erőszak a konfliktusos térségekben a nők és a lány gyermekek más erőszakoknak is kivannak téve, például a nemi szerveiket megcsonkítják, csecsemőket ölnek meg, családi erőszaknak vannak kitéve. Tehát ezek voltak a fő témái a véleményemnek. Természetesen szeretném tudni, hogy a kollégáimnak mi a véleménye. Habár tudom, hogy most erre nincs időnk, de gondolom, hogy majd beküldik eh, a módosítókat, és szeretném azt is hozzátenni, még, hogy a nők joga tulajdonért, a saját tulajdonukért is az egyik alapjog, de ahogy már mondtam, nagyon korlátozott volt a dokumentumnak a hossza, tehát nem tette lehetővé ez a tény, hogy bizonyos területeket bevegyek a véleményembe, és más területekre kellett összpontosítanom. E, e, van egy olyan terület is, amit kihagytam a véleményemből, például a gyermekek kényszer munkája, hát én leginkább a nők és a gyermekek, lánygyermekek jogaira koncentráltam. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igen, hát sajnos probléma az idő, de hogyha lenne még bizottsági tag, aki szeretne felszólalni, akkor azt esetleg az ebéd után megteheti, mert most már sajnos nincs időnk és a bizottság számára is szeretnék lehetőséget nyújtani arra, hogy szóljanak. Tehát akkor a bizottság képviselőtől kérem, hogy akkor szóljon. Köszönöm szépen. A főigazgatóság részéről jövök. Nem akarok visszajönni az idejükkel, Köszönöm a jelentéstevőnek, majd a bizottságon kívül fogunk konzultálni a jelentéstevővel. Köszönöm szépen. Rendben van, mondja az elnök. A tagok közül, hogyha lenne valakinek még majd kérdése vagy mondanója, kérem, hogy délután legyen meg majd. Igen, tehát délután kérem, hogy Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó vélemény. Nagyon jó ajánlásai vannak a korlátozott területek ellenére a fejlődő országokban a nők jogai egy fontos tém, téma, Teszkova asszony is szólt már erről a témáról, aztán az írás tudatlanság is egy ö, probléma a nők körében, a sztereotípiák megléte. Azt hiszem, hogy az Európai Uniónak fontos programokra van szükség. Az én módosítóim támogatják azokat a témákat, amelyeket már bevett a jelentéstevő a véleményével, eh, mert itt arról lenne szó, hogy hogyan lehet tudatosabbá tenni a nőket e témák iránt. Köszönöm szépen! Elnézést kérek, hogy ilyen kevés az időnk, mondja az elnök, de visz, visszaadnám a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen! a lehetőséget, hogy még esetleg visszatérünk a témára délután, de elnézést kérek, mert én úgy gondoltam, hogy ma délelőtt fogjuk megvitatni ezt a témát, úgyhogy délután én nem tudok részt venni az ülésen. Rendben van. Akkor elnézést kérek, mondja az elnök. Elnézést kérek, hogy ilyen kevés időt kapott a témája megvitatására. Valóban nagyon sajnálom de most le kell zárnunk a vitát, és szeretnék egy dolgot pontosítani. A módosítók benyújtásának határideje július 17-e, 12 óra a bizottság szeptember 3-án fog szavazni, a devében pedig szeptember 18-án lesz a szavazás, aztán következik majd a plenáris ülésen a téma megvitatása. Tehát akkor lezárjuk ezt a témát szeretnék emlékeztetni arra, hogy három órakor, ma 15 órakor lesz egy nagyon fontos szavazás a LIBE bizottsággal együtt, közösen, de nem ebben a teremben, hanem a LIBE termében, itt pedig 15.30-kor fogjuk folytatni a munkát. Még egyszer megköszöni a tolmácsoknak a türelmet az elnök, hogy túlhaladtuk az időt, és mindenkinek